Jó reggelt kívánok! Folytatjuk a tanácskozást. Mindenki foglalja a helyet. Folytatjuk tehát a napirend megtárgyalását. 15-ös napirendi pont. Költségvetési Ellenőrző Bizottság utazása Albániába májusban. Három jelentkező, Celler, Klinz és Von kollégák, illetve Csárneszki kolléga, ne felejtsük őt sem. Köszönöm, hogy elmentek. Szeller úr majd később érkezik, Linz úr azonban már itt van, és megadom neki a szót, hogy beszámolhasson az útról. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönöm szépen. Szeller úr, aki a jelentést írja és a beszámolót tartja, de hát ha nincs itt, akkor én is el tudom mondani. Nagyon izgalmas úton vettünk részt, nem ismertem Albániát egyáltalán. Voltam már sok kelet-európai országban, de Albániában még nem. És Albánia a legrosszabb kommunista országok közé tartozott a tudatomban, ugye, ha nem is volt szovjet, uh, uralom alatt, de KGST tag volt, di sztálinista diktatúra, és erre készültem. És hát azért ennek vannak még emlékei az országban, és uh, a lakosság viszonylag tényleg láthatóan uh, elkeseredett, és lepukkantak, lepusztultak a, az épületek, de akikkel találkoztunk, azok nagyon nyitott, nagyon beszédes, nagyon érdeklődő emberek voltak, elmondták a véleményüket egyenesen, sok mindent, sőt mindent megtudtunk beszélni. Sokan közülük nem csak járt, hanem élt is nyugaton, és sok év után aztán mégis csak visszament Albániában. Például a tolmácsunk tíz éven át élt az Egyesült Királyságban, a dolgozott, és utána pedig visszaköltözött Tiranába, a fővárosba, vett magának egy lakást, és ott él. És ő ráadásul ugye szabadúszóként dolgozott, tehát nem volt semmi biztonsága, egzisztenciális biztonsága sem, mint ami azért a kelet-európai országokban jellemző volt, hogy azért általában az embereknek volt egy állandó munkahelye. Tehát nagyon pozitív meglepetést okozott ez, és az is persze, ahogyan kinéz már a város. Nem hittem volna, hogy Tirana egy ennyire színes, élő város, éttermekkel, kávézókkal, teraszokkal, és jó időben az emberek jókedvűen töltik az idejüket, mintha Olaszországban vagy Horvátországban lettem volna. Ez pozitív. Ami a tárgyalásokat illeti, a különböző szereplőkkel, akikkel összejöttünk, Na, ott már felmerültek gondok, olyanok, amelyeket vártunk is. A pénzügyminisztériumtól kezdődően többen is elmondták, hogy ugyan megtesznek mindent, hogy az európai csatlakozási folyamatot előkészítsék, és azt várták volna, hogy látogatásunk után az EU gyorsan, hivatalosan úgy dönt, hogy hivatalosan is felveszi a kapcsolatot Albániával, e, és mintha tőlünk várták volna ezt, hogy ezt érjük el, és egy csomó intézkedést e, frissen meghoztak, törvényeket megalkottak, hogy ez minél gyorsabban menjen. Na most akkor egyfelől ez jó, mert azt éreztük, hogy akarnak valamit, jó úton válnak. A pénzek, amiket eddig kaptak, és kaptak már az EU-tól támogatást, azt felhasználták jól. De nem, nem csak ilyen politikai természetű tárgyaló partnereink voltak, és függetlenebb helyekkel is tárgyaltunk, például a számbevőszékkel, és ott két dolog derült ki. A miniszteri biztosok, a teljes állású politikusok azt akarták elmesélni nekünk, hogy ők a korrupció ellen küzdenek. Ugye földrajzilag az egész Balkánon tudható, hogy óriási a korrupció, és hogy ők komoly előrelépést tettek ebben az ügyben. A számvevőszék ennek az ellenkezőjét mondta el nekünk. Igen, azt mondta, hogy hát egy-két dolog történt, de alapvetően ugyanolyan rossz a helyzet, mint mindig is volt. Mindenki korrupt a társadalom minden szintjén, és gyakorlatilag álló vízben vagyunk. Ez, ezért furcsa volt ez a nagy ellentmondás a számvevőszék és a kormányálláspont között. Ez már rövid tárgyalások után is különösebb elemzés nélkül is ugye látható. Ha a számvevőszék ezt mondja, akkor gondolom, hogy ez inkább megfelel a valóságnak, mint a, a tárgyalások megkezdése elé, elé, előtt álló és arra készülő politikusok véleménye. A második ilyen ö, sebb hely, kínos helyzet, probléma az volt, hogy, hogy ö, tisztogatást hajtottak végre a, a bírói körben. Ugye Albánia valóban ö, sok olyan bíróval rendelkezett, akik hát a korábbi rendszerben nem voltak függetlenek, bár papíron a törvény őket is független egyébként jelölte meg, de hát tudjuk, hogy átpolitizált volt a bírósági rendszer, mint a Szovjetunióban vagy az NDK-ban, tehát ugyanúgy. Az Orbán kormány ezért az EU tárgyalásokra való készülés során azt mondta magában, hogy átalakítják az egész bírósági rendszert, és megtisztítják a bírói kart azoktól, akik együttműködtek az előző rendszerrel, illetve a törvényeket annak a hatalomnak a javára csavarták. És nem a mai jogállamiság elképzelései szerint működtek. Hogy az emberi jogok érinthetetlenek, stb és erre létrehoztak egy eljárást, amelyen át kellett menni minden bírónak. És egy csomó bírát elbocsátottak, de másfelől pedig a konzekvencia hiányzik, tehát mégsem olyan százszázalékosan hajtották ezt a programot végre, mint ahogy maguk is akarták, és kínos helyzetek adódtak. Lengyelországban is ugye van ilyen trend, hogy a korábban a szovjetekkel kooperáló bírákat például előnyugdíjazással megpróbálnak kidobni az állásukból, de ugyanazt a hibát követik el a lengyelek és az albánok is, mint annak idején a szovjetek, hogy utána pedig ugyanilyen politikai megfontolások alapján választják ki az új bírákat. Úgyhogy itt nagy kérdőjel van a helyzet kapcsán, és hogy ezt hogyan lehetne orvosolni, ezt személy szerint nem tudom megítélni. Annyit tudok, hogy ez a két fő probléma. Tehát, hogy tisztogatás van a bírósági, a bírói karban, de ugyanúgy átpolitizált az újak kinevezése, mint a régieké volt, tehát nincsen semlegesség ugye az is kérdés, hogy honnan szereznek annyi új bírát. Az új bírói generáció állítólag már új értékeken nevelkedett, de hát nincs még sok jól képzett bíra, és a korrupció a másik fő probléma. Ami az albán gazdaságot illeti, Egyre több az ország kapcsolata a szomszédországokkal, határokon átnyúló kereskedelmet folytat, gazdasági partnerkapcsolatokat folytat. Ugye lassan indultak ezek be, de beindultak. És ugye Szerbiával, Koszovóval, Görögországgal egyre több kapcsolatot épített ki a kormány, és ez működik. Sok kapcsolódási pont van a különböző kormányzati szintek, a legfelsőbb a miniszteriális, a regionális és kommunális szinten is az országok között, és a Balkánon túlra is kitekintenek az Adria régióra. Az Adria az elválaszt, de össze is köt. Például az olasz-albán hajó közlekedés tengeri szállítás dinamikusan fejlődik. Egyébként a tárgyalások mellett volt egy érdekes látogatásunk is, meg néztünk egy projektet, egy tengeri sétány építési projektjét, és ez nagyon tetszett őszintén szólva. Egy nagyon randa lepusztult tengerpartból egy gyönyörű, vonzó sétányt csinálnak, amely amely egy görög cég vezetése mellett, de tájépítészek bevonásával is egy gyönyörű partot csinál és ez biztos, hogy ennek a térségnek a turizmusát fel fogja lendíteni, hogy érdemes lesz oda menni, mert szép turisztikai destinációvá vált. Sok hasonlóan attraktív épület épül, szállodák, éttermek, lakások. Tehát ez egy nagyon pozitív benyomás volt, érdekes látogatás és amit ott hallottunk a projektvezetőtől, az is meggyőzött. Hogy lépésről lépésre ugyan, de kialakítottak egy koncepciót, és meg is valósították azt. Albánia mellett még eredetileg Észak-Macedóniát is meg akartuk látogatni, most még nem hivatalos ez az új név, de talán meg lesz, de aztán végül oda nem jutottunk el, nem bántuk, mert úgyis csak egy fél napot tudtunk volna legfeljebb eltölteni, és akkor Albániát sem láttuk volna olyan részletesen. Annyit tudok mondani, hogy egyértelművel vált számomra, hogy a Nyugat-Balkán országaival Nekünk közös geopolitikai érdekeink vannak, nem szabad alulbecsülni ezen országok jelentőségét. Látom, olvasom, nem persze mindent a saját szememmel láttam, de azért úgy érzékelem, hogy sok nyugat-balkáni országban Törökország és Oroszország nyomul, Oroszország Szerbián keresztül főleg, és ezek az országok, ezekben az országokban vannak valóban muszlimok, Koszovóban különösen, Bosznia-Hercegovinában a bosnyákok, és Albániában is sok a muzulmán. És a Törökországból folyó pénzek, bár a törököknek sincs igazán pénze, de azért erre van, Katárból, Törökországból, Oroszországból pénzek folynak a térségbe, és ezzel a e, pénzzel ö, e, mecseteket építenek, és próbálnak politikai társadalmi befolyásra szert tenni. Nincs általában bajom az iszlámmal, az iszlám hittel, e, felül nem építsenek mecseteket, de azért kicsit gyanús, hogy a kiskapon keresztül ebben a nagy trendben nem jönnek ebbe olyan erők is be, ebbe a térségbe, amelyek később az Európai Unióban gondot okozhatnak. Ugye az Orosz Föderáció, Szerbia biztos, hogy nem lesz egyik napról a másikra, tehát Szerbia nem lesz egyik napról a másikra EU tag, Ukrajna sem. Az albán lakosság, noha többségileg muzulmán, gyakorlatban inkább ateista. Tehát évtizedeken át a szovjet blokkhoz tartozott, és ott visszaszorították, kiszorították a vallást. Tehát az embereknek a gyakorlatban nem sokat jelent az iszlám, mint ahogy más vallások sem túl gyakoroltak. Tehát őket lehet, hogy nem lehet olyan könnyen befolyásolni, mint a koszovóiakat vagy a bosnyákokat, akik mindig megőrizték muszlim tudatukat de azért érdekes volt látni, hogy hogy nyomulnak tehát ezek az országok, és a török, katari és más muzulmán országok befolyására helyileg hogyan reagálnak. Albánia még egy érintetlennek tekinthető ország, amit még nem fertőzött meg az iszlamista ideológia, és jó lenne, hogyha ez így is maradna, és pozitív hatást gyakorolna a szomszéd országaira is, többek között ezáltal. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a beszámolót és ezeket a fontos gondolatokat. Csárnecki Richard, ön is ott volt, meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony most már mindent tudnak. Én is tagja voltam ennek a rendkívül fontos ülésnek. Ez azért fontos, mert az Európai Unió már évek óta támogatja Albániát. Az európai forrásokat juttatunk ebbe az országba, úgyhogy fontos tudni, hogyan valósulnak meg a programok. Köszönöm szépen a kollégáknak ezeket a részletes, ezt a részletes beszámolót. Nem először látogattam Albániába, már ötször voltam ebben az országban, úgyhogy elmondhatom, hogy van egy kis tapasztalatom az országgal kapcsolatban, és az elmúlt évek fejleményeit elemezve a következőkre jutottam. Szerencsére az Európai Parlament pontosabban kezdte el követni az Európai Uniós alapok útját Albániában. Ez mindenképpen előrelépésnek tekinthető, mert korábban aggodalmak merültek fel ezzel a kapcsolatban, a, ezzel a kapcsolatban a korrupciót tekintve. Aggodalmak azzal kapcsolatban, hogy ez a, ezt a pénzt csak arra használják, hogy a helyi elitet gazdagítsák, támogassák. Most elég sok, elég nagy előrelépésre került sor, sor a politikai helyzet megváltozott, Albánia nagy erőfeszítéseket tesz, próbál csatlakozni az Európai Unióhoz. Albánia ezen privilegizált országcsoportban van, amelynek a legjobbak az esélyei. Albánia, Montenegro és Szerbia a legjobb jelöltek, legfelkészültebb jelöltek, ami Albániát illeti, Érdekes lenne, ez lenne az első olyan tagállam, amelynek a többségi vallása muzulmán. Adi Rama, a miniszterelnök, korábbi festő, egyébként nagyon nagy erőfeszítéseket tesz, igyekszik meggyőzni az Európai Uniót arról, hogy erősítse elkötelezettségét Albánia csatlakozását illetően. Van egy ütemterv, amelyet végre kell hajtani, és nem csak a kormány az, amely a csatlakozás szempontjából mm, érdekelt, hanem az ellenzék és a kormány megegyezésre jutottak ebben, és úgy gondolják mind a két oldalon, hogy függetlenül attól, hogy ki van hatalmon, Albániának folytatnia kell a csatlakozási a csatlakozási fáradozásait. Pása úr, az ellenzék vezetője is ugyanezt erősítette meg. Albánia Albániának megvannak a saját specifikus adottságai, nagyon nagy reményt fűz az Európa Uniós, Európai Uniós csatlakozáshoz, és valóban, hogyha Albánia csatlakozik az Európai Unióhoz, akkor ez lesz a legamerika barátabb tagállam. Albánia imádja az Egyesült Államokat, <clears throat> és ez egy érdekes eh, színfolt lesz Európában. Korábbi amerikai elnökök, például Clinton, illetve Bush, ifja Bush elnök, szobrai láthatók Albániában. Ez egy érdekes dolog. Albánia és Koszovó nagyon is támogatja, vagy nagyon is lelkesek, ami az Amerikai Egyesült Államokat illeti, nagyon Amerika barátak, sokkal inkább, mint más európai országok. Nos, néhány következtetés. Meg vagyok győződve róla, hogy Albániának európai perspektívára van szüksége. 2016. decemberében a politikusok egy érdekes cikket tettek közzé Albániával kapcsolatban. Ennek az volt a lényege, hogy 10-12 év múlva lesz eh, csatlakozás. Én nem vagyok persze proféta, nem tudok ilyen előrejelzésekbe bocsátkozni, de a világos európai perspektíva adása és az egyértelmű előfeltételek megfogalmazása nagyon hasznos lehet. Ez ösztönző lehet Albániának arra, hogy a belső reformokat folytassa. Ez egy nagyon fontos geopolitikai jelentőségű ország. Oroszország nagyon aktív a Balkánon, és Montenegróban például államcsínt, és Macedóniában is államcsínt készített elő. Oroszországnak nagyon nagy befolyása van Koszovóban. Ezért az Európai Unió jelenléte Albániában döntő jelentőségű, és ezzel nekünk az orosz befolyást egy kicsit vissza lehet szorítani. Nagyon fontos, nagyon jó volt ez a delegációs látogatás, nagyon hasznos, és nagyon sűrű volt a napi rendünk. Nagyon el voltunk foglalva. Ami a látogatás időzítését illeti, különböző terveink voltak, alternatív forgatókönyvek. Azt gondoltuk, hogy esetleg meg lehet látogatni egy másik balkáni országot még, de végül is azt hiszem, hogy jó volt, hogy csak Albániára koncentráltunk a látogatás során. Ez szimbolikusan is nagyon fontos volt, hiszen így meg tudtuk mutatni, fel tudtuk mutatni azt, hogy Albánia fontos az Európai Unió számára. Politikai szempontból E, illetve emellett azt is megmutattuk, hogy az európai e, alapokra is nagy figyelmet e, fordítunk, és ezeknek sorsára. Még egy fontos dolog, találkoztunk a legfelsőbb ellenőrző bizottság elnökével is. Ez egy nagyon fontos felügyeleti szerv, Amikor ott jártunk, éppen egy ünnepségre került sor, és Lech Kaczynszkire emlékező intézményt hoztak létre. Éppen ennek a létrehozásán vettünk részt, tehát engem nem rám nagy benyomást tett, és nagyon megérintett az, hogy Lech Kaczynszki tiszteletére így nevezték el ezt az intézményt. Köszönöm szépen ezt a benyomást és ezt a beszámolót, és köszönöm, hogy ellátogatott ebbe az országba. Pirinszki úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem akarom túlságosan hosszúra húzni ezt a napi rendi pontot, mert tudom, hogy még a 10.30-as fontos napirendi pont előtt még két másik napirendi pontunk is van, de egyszerűen szeretnék néhány dologgal, szeretném néhány dologgal kiegészíteni a beszámolót. Múlt hét pénteken Szófiában egy parlamenti konferenciát szervezett az Európai parlament és a bolgár parlament, országgyűlés, és a Nyugat-Balkán átalakítása, transformációja volt egy fontos téma ezen a konferencián az Európai Uniós csatlakozás fényében. Számos nem kormányzati szerv is részt, veze, részt vett ezen, Macedóniából, Albániából, illetve érez, és érezhető volt a frusztráció az országok, a képviselők részéről, az általunk követett megközelítést illetően. Igen, létezik ez a perspektíva, mindazonáltal nem, az, nem akarunk túlságosan világosan fogalmazni, ami az időpontokat illeti, és állandóan azt ismételgetjük, hogy végezzék el a házi feladatot, vezessék be a reformokat, kopenhágai kritériumok, stb. És ez 15 éve van így. És ők azt kérdezték, hogy nem lenne-e hasznosabb hogyha nem annyira a csatlakozási időpontra koncentrálnánk, hanem elkezdenénk a tárgyalásokat a nyugat-balkáni országokkal, egy intenzív folyamatba bevonnánk őket, elérnénk a csatlakozást egy bizonyos ponton, de ne érezzük úgy, hogy a csatlakozással megálltak a dolgok, hanem a csatlakozással kellene folytatni a transformációt. Érdekes volt hallani számomra egy osztrák kollégának a véleményét, aki azt mondta, hogy Ausztria ezt a, a megközelítést folytatta, hiszen a csatlakozás után nem még folytatta a mezőgazdaság és alapvető ipari ágak folyamatos átalakítását. Ezt a benyomást szerettem volna megosztani a kollégákkal, mert úgy tűnik, hogy az Európai Uniónak újra kell gondolnia ezt a folyamatot. A nyugat-balkáni térség nagyon komplex térség. Ne felejtsük el a koszovói kihívásokat, fontos, hogy bevonjuk az embereket ebbe a csatlakozási folyamatba, amelyet aztán a polgárok fontos, hogy magukénak érezzenek. Köszönöm. Köszönöm, Cállár képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnézést, éppen Berlinből érkeztem, és hamarabb ideértem Berlinből Záventembe, mint Záventemből a parlamentbe. Az albániai delegáció nagyon-nagyon sok tanúsággal szolgált. Pirinszki kollega által elmondottakat érezni lehetett az Európa felé fordulást és igyekezetet lehetett érezni, főleg a fiatalok körében. Nagyon sok kinyilatkoztatás volt ezzel kapcsolatban a politikai felelősök részéről is, a kormány részéről, a kérdés azonban az, hogy az Európai Uniós csatlakozást politikai aspektus alapján ne tekintjük, vagy a kritériumokat komolyan vesszük-e. És ebben eltérő vélemények vannak. Hogyha azt mondjuk, hogy azt akarjuk, hogy az európai orsz- hogy ezek az országok csatlakozzanak az Európai Unióhoz, akkor természetesen az Európai Unióban eh, érvényes sztenderdeket átvett országok, Albánia is kell, hogy teljesítsék ezeket, még hogyha ez a cél, akkor eh, nagyon hosszú az útjuk még, és nagyon óvatosan kell bánni az adatok, a dátumokkal is eh, Közben, hogyha fiatalok persze mondhatják, hogy ha Európa nem jön hozzánk, akkor mi megyünk Európába. És pontosan ez a probléma, ami felmerül. Nagyon öm, érdekes volt például az audit ügynökséggel való találkozónk, amely lengyel támogatással igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a közigazgatási eljárásokat átvilágítsák, a politikai lépéseket is átvilágítsák, de közben az arról panaszkodtak, hogy az ajánlásaikat nem igazán veszik komolyan. Úgyhogy ez egy nagyon fontos jelzés hogyha Európához szeretnének közeledni, akkor eh, a teljes utat be kell járni. Aztán az egyik nagyobb beruházási eh, objektumot is megtekintettünk eh, Tiranától 200 km-re Flóra városában, és ott ugye Albániának nagyon nehéz volt az útja, a Hacsa diktatúra az egyik legrosszabb, legelnyomóbb diktatúra volt egész Kelet-Európában. Florai kikötő szinte megfulladt a szemét alatt, szeméttől, a kikötő is, aztán európai segítséggel megtisztították a várost, a várost, a partot, a kikötőt, újjáépítették, és az ingatlanárak az egekbe szöktek, a turizmustól is sokat várnak. Tehát Flóra 200 kilométerre van Tiranától, és nincsen reptere, és az utak, hát ezt magunk is megtapasztalhattuk, az utak, a közúti kapcsolat nem igazán hívogató. Van ott egy közlekedési projekt, egy elkerülő út, amelyet éppen építeni kívánnak a a dombvidéken, de ez megszakadt, ez a beruházás. Az EBRD és az EIB hiteleket állítottak rendelkezésre, és az európai költségvetés is támogatta a projektet. Egy olasz építési vállalkozást bíztak meg, de az építkezés kellős közepén egy spanyol holding átvette az olasz céget, és csődöt, tehát az olasz cége miatt csődöt jelentett. Most egy éve áll az építkezés, az EBRD és az EIB egy új kiírással próbál beruházót találni, építetőt találni, ami az én véleményem szerint nem lesz egyszerű, mert nem igazán fognak találni olyan céget, amely ott fogja folytatni, ahol mások belebuktak. És általában ez a ki az elkerülő út hogy valóban ez az elkerülő út a legfontosabb projekt-e a jelenlegi helyzetben, hát ez kérdés. Természetesen politikai nyomás létezik, mindenki keresi a helyét Albániában. Szaúd-Arábia, Törökország nyilván nem ugyanazokkal az elvárásokkal érkezik ide, mint mi, és ezért azt gondolom, hogy a csatlakozási tárgyalások megkezdésen nagyon fontos, fontos jelzést adnak azzal kapcsolatban, hogy Albán Albánia számára nyitva hagyjuk az utat Európába, de természetesen az albán politikai vezetőknek is szerepe e, az, hogy ebből, ez ne, ebből ne csak, ezek ne csak üres szólamok legyenek, hanem a fontos reformok valóban meg is valósuljanak az országban. És e, nagyon fontos lenne itt a tárgyalások során erre helyezni a hangsúlyt. Még egyszer hadd mondjam el, hogy számos dolog számos dolog valóban fejlődik, a fény kezdi el űzni az árnyékot, minden esetre én azt gondolom, hogy a csatlakozási tárgyalásokon keresztül megmutathatja, hogy az Európai Unió nem hagyja magára az országot, és a politikai felelősöknek pedig erősítenie kell a nyomást. Elengedhetetlen, hogy ez ne csak üres szólam legyen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönjük, hogy elmondták első élményeiket az albániai útról és minden kollégának, aki részt vett. Az Európai Bizottság főigazgatóságának képviselőjének adom meg a szót, hogy elmondja nekünk, hogy mik az Albániával kapcsolatos tervek. Örültünk, hogy az Önök Bizottsága elment Albániába, és jó volt a programválasztás, a projektek mixje, hogy nem csak Tiránába mentek, hanem rossz utakon vidéki városba is eljutottak. Hogy nem csak kirakat projekteket láttak, hanem kevésbé csillogóakat is. Ami politikailag fontos, az az, hogy a bírák kiválasztása, szelektálása szerintünk is egy fontos probléma. Éppen ott volt a mi hétfős EU delegációnk is, amely ezt a kérdést vizsgálta amerikaiakkal közösen. Egy 10 milliós IPA projekt megvalósulását ugyanis, hogy próbáljuk átvilágítani az igazságügyi rendszert és annak függetlenségét. Szerbiában elkövették azt a hibát, hogy ugyanezt a folyamatot nem alkotmányos alapon csinálták, és az elbocsátott bírákat ezért aztán később vissza kellett venni, mert az alkotmánybíróság felülbírálta a döntésüket. Az albánok dön, ö, tanultak ebből, és kikérték a Velencei Bizottság, az Európa Tanács véleményét is, és a bírák átvilágítását alkotmányos alapokon kezdték el csinálni, 300 bírát vizsgáltak át, 70 dosszié következett, ö, ö, még 90%-a a munkának hátra van, az átvilágított bírák mintegy felét elbocsátották. De ezt a folyamatot az EU is felügyeli, és ott ülünk a panelakban, és valóban bizonyítási eljárás zajlik, tehát tisztának tűnik az eljárás. Radikális ugyan, de tiszta. A probléma az, hogy nem tudják, hogy honnan tudnak annyi új bírát munkába állítani, mint amennyit most elbocsátanak. Sok bíra egyéb, bíró egyébként a magángazdaságba megy, mert ott jobb a fizetés, amíg a bírói fizetés alacsony, addig a korrupcióra való hajlamuk sem fog alapvetően csökkenni. A számbevőszéknek igaza van, de úgy látjuk, hogy a kormány valódi, igazi erőfeszítéseket tesz, hogy ezt a folyamatot meg le, lezavarja. 65 szakember működik ott, aki segíti a folyamatot, és maga Albánia kérte, hogy ekkor a szakértői állomány utazzon az országba, és ezt támogattuk. Ez még csak a folyamat eleje, de így kell, hogy folytatódjon. Egyébként a bizottság már megjelentette egy jelentést hasonló kérdésekről, a tanács ezt elhalasztotta jövő júniusra a saját értékelését. A reformok eredményeit megpróbálják megvárni. A tárgyalások megnyitása lesz a fordulónap, ezt intenzív munkával próbáljuk a bizottságnál előkészíteni. Úgy érezzük, hogy a screening első része sikeresen lezajlott, valamennyi fejezetét, a 160 ezer oldalát a joganyagnak most átvilágítjuk, 70 nap, 70 ülés vár még ránk, és a tanács júniusi állásfoglása után már csak a technikai konkrét problémák megoldása vár hátra. Igen, vannak nagy infra, infrastruktúrális hiányosságok és projektek és késedelmek, de ez nem csak az albánok bűne, egy olasz és egy spanyol holding is saras az ügyben. Reméljük, hogy november végéig ebben a konkrét építkezés ügyében is döntés születik április óta zajlik az ügy, és most már jelei vannak annak, hogy sikeresen lezárható lesz. És az ajánlásokat köszönjük, hogy erősítsük a regionális együttműködést, amennyire lehet Albánia és szomszédországai között. Albánia ezt egyébként maga is nagyon akarja. Az úgynevezett Berlin folyamat keretén belül segítjük a regionális együttműködést, a közutak összekapcsolását, az, a fiatalok cseréjét. Tiránában működik a Nyugat-Balkán ifjúsági szervezet, amit komoly európai összegekkel támogatunk. Albánia még az út elején jár, de az eddig általunk támasztott követelményeknek megfeleltek, ugye legalább 10 évnek kell eltelni a kérelem beadása és a felvétel között, a tárgyalások között. Most van egy olyan köztes évünk, amelyben konkrét intenzív felkészülés van a tárgyalásokra, és reméljük, hogy a tanácsban zöld fényt ad, meg nyitja a lehetőséget a tárgyalások elkezdése előtt. Ez egy politikai folyamat, nem csak technikai folyamat valamennyi politikai feltétel teljesítését elvárjuk, de ehhez segítséget is nyújtunk. Köszönöm. Ezzel ezt a napi rendi pontot megtárgyaltuk. Köszönöm a kollégáknak, hogy elmentek, beszámoltak. Az új parlamentben lehet, hogy érdemes lenne majd bizottságunknak egy másik delegációt küldeni Albániában, mondjuk két-három év múlva, hogy mi lett ezekből a kezdeményezésekből az igazságügyi reformból. De egyébként menjenek Albániába üdülni addig is. 16-os napirendi pont következik. A számövőszék véleménye a EU saját források rendszeréről. Üdvözlöm a számövőszék képviselőt, és megadom neki a szót. Vielen Dank, Frau Dr. Gressler. Good morning. Jó napot kívánok, és köszönöm szépen, hogy lehetővé teszik azt, hogy a saját forrásokról beszélhetek, és ezt a véleményt, ezt a jelentést beterjeszthetem önök előtt, és bemutathatom azt. Itt vannak a szakértőink is. Minden bizonyal nyomon követték a bizottsági javaslatot, úgyhogy csak nagyon röviden szeretnék most a kulcs kérdésekről beszélni. Itt alapvetően a rendszer reformjáról van szó a saját forrásokkal kapcsolatban, és a bizottság új saját forrásokat is javasol három kosár formájában. A másik fontos gondolat pedig az, hogy a korrekciós mechanizmusokat hogyan tervezzük. A következő kritériumokat alkalmaztuk a javaslat megvizsgálásánál, értékelésénél. Egyrészt a bizottsági menedzsmentrendszer komplexitása, másrészt az adatok megbízhatósága és a modellezés jellege, a beszedendő források stabilitása, az átláthatóság, a kalkulációk tekintetében a tagállamok részéről való befizetésekre vonatkoztatva, és nagyon hasonlóak egyébként a magas szintű munkacsoport értékelései is, és végül pedig egy rendszer kidolgozása a mentesítési eljárás vetületében. Nézzük a végkövetkeztetéseinket. Az egyszerűsítés az egyik fontos cél. Itt néhány gyengeséget, vagy gyenge pontot is megállapítottunk, ugyanakkor azt találtuk, hogy nem kellőképpen megalapozott, és az európai egész pénzügyi rendszer továbbra is nagyon komplex marad. A végkövetkeztetések az új forrásokkal kapcsolatban Hát egyrészt ugye itt a közös konszolidált társasági adóalapra gondolok. Ez egyáltalán meg fog-e történni, lesz-e ilyen vagy sem, és vajon erre az áttérés milyen átmenetben történik majd meg. Aztán itt van a műanyag adó, ami szintén ugye arra ösztönzi a tagállamokat, hogy a műanyag újrafelhasználását növeljék, különböző kalkulációkat végeztünk, és mi úgy gondoljuk, hogy a bizottság nem vette figyelembe azt, hogy milyen dinamikus hatások történnek majd a, ennek a saját forrásnak a bevezetése kapcsán. Ami az ETS kapcsán elmondható. Ez egy fontos eszköz az Európai Unió klímaváltozási céljainak megvalósításában, ugyanakkor a saját forrás, amelyet az ETS-re alapoznak, nem fog további ösztönzőket beépíteni a rendszerbe, és a tagállamok ennek következtében nem fogják csökkenteni az üvegházhatású gáz kibocsátásukat. Ráadásul nagyon volatilis ez a piac, és ami az új javasolt forrásokat illeti, elképzelhető az, hogy a mi audit hatásköreinket is csökkenteni fogják, a CCTB, illetve a műanyag csomagolás miatt, ezért majd nem fogunk tudni auditálni cégeket helyszínen, és ez mindenképpen kockázatos az elszámoltathatóság, illetve az audit rendszerek megvalósítása szempontjából is. Nézzük a jelenlegi rendszereket. Ugye itt van a vám bevételek, itt 10%-ra akarják csökkenteni a bevételeket, de nincsen tanulmány, ami ezt megalapozza. Ugyanakkor a tanulmányok ezeket a bevételeket amúgy sem csoportosítják át csak vám célokra. Gyakorlatilag nem helyes feltételezéseken alapszik mindez. Egy eléggé technikai jellegű kérdésről van szó egyébként. Természetesen adhatunk majd még további magyarázatokat, de most nem akarok részletekbe bocsátkozni. A korrekció phasing outja, kivezetése egy átláthatóbb és kevésbé komplex rendszer megvalósítása felé ezek valószínűleg 2026-ban fognak megvalósulni, ugyanakkor a bizottság most először javasolja ezt. Volt itt egy másik végkövetkeztetés és az ajánlásaink. Mi azt szeretnénk javasolni, hogy a jogalkotási intézmények kérjék azt, hogy vizsgálja felül a bizottság ezt a javaslatot, az új források kapcsán pedig az Európai Bizottságnak figyelmesen meg kell vizsgálnia azt, hogy a CCCTB alapú öm, saját források bevezetése a következő a pénzügyi keret időszakában megvalósítható-e vagy sem. Reméljük, hogy illetve hogy mi úgy gondoljuk, hogy mindez nem járul hozzá ahhoz, hogy a tagállamokat ösztönözze a üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésében. Ugyanakkor a bizottságnak figyelmesen meg kell vizsgálnia azt is, hogy a műanyag adó miatti viselkedésbeli változások milyen hatással lesznek. Itt főként a háztartásokra gondolunk. Egy egyszerűsített rendszert szeretnénk látni, azonban, hogyha a bizottság ragaszkodik ehhez a ponthoz, akkor azt módosítania kell. Most pedig várom a kérdéseiket, és remélem, hogy azokra majd tudok válaszolni. Köszönöm szépen a figyelmet. Ja, vielen Dank, Frau Lindström. Köszönöm szépen, Lindström asszony. A véleményt ma tették, hozták nyilvánosságra, úgyhogy még meleg Először is Klinc kollega kap szót, Kebrandi úr nincs itt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönöm az elmondottakat. Ez a téma nem egyszerű, hiszen évek óta foglalkoztat bennünket, és még mindig nem sikerült ezt teljesen lezárni. Tudjuk, hogy a fő bevételi források eh, ezek az áfa és a vám bevételek, de azt is tudjuk, hogy mind a kettő esetében, főleg az áfa esetében eh, továbbra is két kétszámjegyű milliárdos összegű eh, csalásokra kerül sor, és ezt még mindig nem sikerült lezárni, leállítani, és a vám területen is sem sikerült még az egységes beszedés. A Nagy-Britanniában felmerült vám problémát már sem sikerült még tisztázni. Úgyhogy valóban egy olyan kérdéssel állunk szembe, ami nagyon komplex, az alkalmazott adatok, információk nem teljesen megbízható minőségűek, és teljes átláthatóságra lenne szükség. Meg kell állapítanom, hogy ami az anyagot illeti, nincs hatástanulmány ezzel kapcsolatban, egy valódi hatástanulmány tehát nem készült, és ez sajnálatos, mert itt olyan feltételezésekkel, vagy feltételezésekből indulunk ki, amelyeknek az érvényességét nem ellenőriztük. Ami az egyes témákat illeti, az új saját eszközöket illeti, a következő tudom elmondani. Szerintem a CCTV-vel ugyanolyan mm, hajótörést szenvedünk majd, vagy ugyanolyan kudarcot fogunk átélni, mint évekkel ezelőtt, amikor annak idején, amikor Tali McCrivy ír biztos volt a pénzügyi szektorért felelős, nos, akkor már felmerült ez a javaslat, sikertelenül, eddig sem vitt ez sikerre. És tudjuk, hogy ezt csak akkor lehet bevezetni, hogyha minden tanácsi ö, ö, tag egyhangúan emellett áll, és ezt nem tartom lehetségesnek, vagy, vagy valószínűnek. Tudjuk, hogy Írország mindig ellene van. Úgyhogy egy ebből származó bevétellel számolni szerintem nem jó. Ami a műanyag adót illeti, ez mindenképpen értelmes és jó dolog, meg kell szüntetni az óceánok azt, hogy az óceánok már megfulladnak gyakorlatilag, vagy a halak belefulladnak a műanyagba. Azonban a probléma az az, hogy a célunk ezzel a műanyagadóval az, hogy ne legyen már műanyag, ne használnak az emberek a műanyagot, akkor meg viszont mi lesz a bevétellel. Hogyha ez inkább a klímapolitikát célzó eh, intézkedés, de hogy ez valóban új ösztönzőket teremte, ez is kérdéses. Úgyhogy egy kicsit eh, szkeptikus vagyok, ami az egész jelentést illeti. Azt gondolom, hogy eh, biztosítanunk kell, hogy azokat az eszközöket, amelyek ma rendelkezésre állnak a áfa és a vám a lehető leghatékonyabban szerezzük be, hogy szedjük be, hogy a nehézségeket megszüntessük, és az új adófajtákkal hatás, kapcsolatban hatástanulmányt készítsünk előbb, és győződjünk meg róla, hogy ezeknek tényleg van értelmük. Egyébként további bevételek elvekre építünk, amelyeknek a megvalósítása és beszedése kérdéses. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Hát katasztrofális helyzetben vagyunk. A, a saját források komplex rendszerét egy másik saját forrás komplex rendszerével akarjuk helyettesíteni. Ez valószínűleg sosem fog megvalósulni. Nem tudom, hogy a tanács hogy fog erre reagálni. <laughs> mindenki vendégem egy körre, hogyha ezzel sikerünk lesz. Vensza Anszony a bizottság részéről. Thank you. Köszönöm szépen. Hát szeretném először is megköszönni a számvevőszéknek a munkáját, nagyon örülünk ennek a, a véleménynek, és minden bizonyal nagyon hasznos lesz a saját vitáinkhoz, és a jogalkotási csomag vitái során is. a, csak a most elhangzottakhoz szeretnék néhány reakciót megosztani önökkel. A saját források rendszere azért nagyon is hasz, jól működött az elmúlt időszakban. Az európai prioritásokat finanszíroztuk ebből, és ez azért is volt így, mert nagyon nehéz ezt most megre, tehát nagyon is nehéz ezt megreformálni, mert nagyon hasznos és működőképes volt ezért most arra emlékeztetnék, hogy mit is szeretnénk tenni, és a számvevőszék végkövetkeztetéseire is reagálnék. Először is örülünk annak, hogy szeretnénk javítani a rendszert, és modernizálni, illetve egyszerűsíteni azt. Másrészt pedig szeretnénk csökkenteni a függőségünket a tagállami GDP alapú befizetésektől, ezért fontos a diversifikáció a saját források terén. Ugyanakkor a számvevőszék is elismeri azt, hogy a mi javaslatunk veszélyeket is rejt magában. Ez a bevételi oldal egy, egyben ösztönzőként is hat majd a belső piacra és az azzal kapcsolatos politikákra. Máshol a világon nincsen olyan költségvetés, amely teljesen külön választja a bevételi oldalt a politikai prioritásoktól, tehát ezen a mi javaslatunk célja is, hogy közelebb vigyük a bevételi oldalt a politikai oldalhoz. Szeretnénk elmagyarázni azt, hogy mit is tettünk, főként a komplexitás tekintetében és azzal kapcsolatban, hogy nem eléggé megalapozottak a feltételezéseink. Ami a komplexitást illeti, nos hát bármilyen költségvetést is nézünk, mindegyik nagyon komplex. Hogyha megvizsgálnánk bármelyik tagállam nemzeti büdzséjét, az is minden bizonyal nagyon nagy feladat lenne. Megpróbáljuk ugyanakkor ezt a komplexitást megoldani, és a korábbi kritikákra is reagálunk. Aztán itt van a ribét rendszer, itt két egyszerűsítést is említenék. Mint tudjuk, rengeteg ribét korrekciónk van, itt van például az Egyesült Királyság féle, Egyesült Királyság féle, vagy a vagy még számos másikat is említhetnék, ugyanakkor ezeket most megpróbáltuk egyesíteni, ez pedig már egyszerűsítés is egyben, mert azt is mondhattuk volna, hogy szépen külön-külön vezessük ki őket majd az évek során. De most ezt mi együtt fogjuk megtenni. Másrészt bizonyos tagállamok számára nem akartuk azt, hogy hirtelen nagyon nagy legyen a változás, ezért egy öt éves kivezetési időszakot terveztünk. Ami az áfát illeti, ez egy igen komplex kérdés, de szeretném azt is hangsúlyozni, hogy nagyon jól működik. És igen jó a kapcsolatunk a számvevőszékkel, persze nagyon komplexek a kalkulációink, ez igaz, de azért jól működik a rendszer. A bizottsági ö, munkatársak és a tagállami munkatársak is együttműködnek ebben. Megpróbáljuk egyszerűsíteni a rendszer, de higgyék el, hogy nem olyan könnyű feladat ez, Miért is van ez így? Ezzel kapcsolatban két dolgot említenénk. Egyrészt nincsenek nagyon részletes adataink a tagállami áfa kulcsokkal kapcsolatban. Jó lenne itt a harmonizáció, de ez még nem valósult meg. Rengeteg a derogáció, nagyon sok a különbség és a kivételrendszer, és ezen keresztül Tulajdonképpen elkerülhetetlen az, hogy ilyen bonyolult kalkulációkat kelljen végeznünk. Hát ugye itt egy mondjuk azt, hogy második legjobb rendszerrel számolunk. Úgyhogy igen, tökéletlen, ez igaz, és egy módszertant is javasoltunk, ami egy átlátható és egyszerű rendszer szeretne lenni. A 2011 és 2015 közötti fiskális adatokat vizsgáltuk meg, nem akarok itt sem most technikai részletekbe bocsátkozni, de megtehetjük persze ezt majd. Ugyanakkor egyszerű, átlátható a rendszer, és arra is emlékeztetnék, hogy mindezt most a saját források munkacsoporttal együttműködésben végeztük el, és szeretnénk az egyszerűsítést, egyszerűsítést tovább javítani, amennyiben ez lehetséges. Most az, hogy mennyire megalapozatlanok a feltételezéseink, projekciókat végeztünk, és mint minden ilyen becslés, ez is tökéletlen. Makrogazdasági előrejelzéseket alkalmaztunk, amelyek a bizottság által tavasszal lettek meghirdetve. Nos, hát mindannyian tudjuk, hogy a gazdasági becslések sosem tökéletesek, a világ nem tökéletes. Nem vagyunk képesek a széndiokszid árát sem be kalkulálni, ez is változhat, és nagyon sok minden más változó is van, nem tudjuk anticipálni, mely tagállamok milyen politikákat fognak megvalósítani a műanyag csomagolás csökkentésére, úgyhogy itt ezekkel kapcsolatban becsléseket végeztünk, és hát mi úgy gondoljuk, hogy nagyon is megalapozottak mindezek, de természetesen megpróbáljuk mi is a tőlünk tehető legjobb kalkulációkat és becsléseket alkalmazni. Amit itt ezen a ponton mindenképpen hangsúlyoznék, az az, hogy a nemzeti költségvetésekhez képest, amelyekben a következő évre ö, kell megbecsülni a büdzsé sarokszámait. Nos, hát a mi rendszerünk egészen más. A fluktuáció sokkal nagyobb, mert ugye a GDP alapú befizetések e, is e, változnak. Az LTS e 2%-át teszi ki az összes bevételünknek, tehát itt egy kis összegről van szó relatíve. A CCTB elképzelhető, hogy néhány évvel később fog csak életbe lépni, mint a saját források rendszere. Erről is nagyon keveset tudunk még bizonyossággal, tehát mindezek a saját források azért fontosak, hogy a kosarunk eléggé kiegyensúlyozott legyen, és meg tudják oldani azokat a problémákat is, amelyek abból fakadnak, hogy az előrejelzéseink esetleg nem voltak pontosak. Megpróbálunk minél átláthatóbban működni, nagyon komplex mindez, Örülök annak, hogy erre egyébként történt utalás. Az egész reform mögöttes filozófiája az, hogy az európai költségvetés közelebb álljon az európai prioritásokhoz, politikákhoz, de a nemzeti politikákhoz is, hogy egy kicsit mindenféle fejleményt közelebbről tudjon követni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és természetesen bármilyen technikai kérdéssel kapcsolatban állok a rendelkezésükre. Köszönjük szépen. Lenne még egy kérdésem. A jelenlegi rendszert eh, nézve azt látjuk, hogy van ennek vonzereje. A pontos tizedes pont után tizenötödik helyen eh, van az ugyan, de egyfajta stabilitás generálhat az Európai Unióban, és a költségvetési ellenőrző bizottságot jó, hogy ebbe bevonták. Még egyszer megadom önnek a szót. So, Nos. Nézzük a kérdést. Ö, ö, nyilván tudunk részletes elemzést is biztosítani. A digit alapú elszámolásról. Exante ante ez az előre előrejelzés a hozzáadott értékadó továbbra is a legfontosabb hozzájárulás lesz, kiszámítható, stabil, megbízható forrásról van szó. Csak azt akartam elmondani, hogy az ETS az 2 a, a következő 7 év során kell egy stabilitás, nem lehet azt csinálni, hogyha be is vezetünk valami új forrást, akkor az egyik naptól fogva hirtelen felborítja a piacot. A műanyag csomagolás hulladék volumen növekedni fog. A CCTB valóban az volatilisabb, de egyfajta ciklust követ. Ex ante nehéz előrejelzéseket tenni, bár hát ezzel foglalkozunk. De mindenképpen azt javasoljuk, hogy a meglévő rendszerrel párhuzamosan jöjjenek be az új rendszerek. Köszönöm szépen, izgalmas. Lindström asszony kívánna -e a végén még egyszer megszólalni? Köszönöm, igen. Néhány megjegyzésem van csupán. Véleményünkben leszögezzük, hogy ezek a feltételezések nem elegendően megalapozottak. Itt nem csak makroökonómiai feltételezésekről van szó, hanem a fogyasztói viselkedés kiszámíthatóságáról vagy kiszámíthatatlanságáról is. Ami a műanyaggal kapcsolatos policit illeti, egyetértünk. Jó lenne, hogyha a javaslatban lenne egy új ösztönző. Ami a bonyolultságot, a komplexitást illeti, a visszafizetések rendszerének komplexitását. Igen, ezt egy egyszerűbb, érthetőbb rendszeré kell átalakítani, de a javaslat alapján még mindig elég bonyolultnak tűnik. Ami pedig a stabilitásra vonatkozó megjegyzést illeti, a nemzeti össztermékre épített befizetés garantálja a stabilitást, de a, az új javaslatban, mintha ez a stabilitási garancia gyengült volna. Már két-három százalékos változás is földrengést okoz, de itt most itt semmit nem akarunk megszüntetni, kis változások, nagy változtatások, nagy változásokat generálhatnak. Köszönöm szépen a téma bemutatását, a vitát. Most akkor rátérünk a 17. napi rendi pontra, az Interegről írott véleményünk kapcsán adom meg a szerzőnek a szót. Köszönöm, elnök asszony! kedves kollégák! A bizottság az Interreg jelentéssel egy jó, komoly anyagot írt, amit sokan üdvözöltek. Néhány kritikus hang is volt. A Regi bizottságban elhangzott, hogy a tengeri határral kapcsolatos transnacionális kapcsolatok, együttműködés ügyét jobban kéne szabályozni, valamint gond, hogy a klasszikus interreg programok költségvetése csökkent. A véleményben megpróbáltam arra koncentrálni, ami a költségvetési ellenőrzés szempontjából fontos lehet. A hiba arány az Interreg programoknál a 2% alá csökkent, ez üdvözlendő, és üdvözlendő az is, hogy egyszerűsített auditrendszert javasol a bizottság, szúrópróba próbákkal próbálják megállapítani majd a arányt. Az ellenőrzési eljárások szerintem ö, megbízhatóak. Apróbb egyszerűsítési javaslataim vannak pusztán, hogy például a kritériumok meghatározásakor ö, a legyen konzultáció a bizottság és a projektvivők között. Ez persze nem minden projekt kapcsán vezet ö, eredményre, ezért ezt én fakultatívvá tenném a konzultációt. Ami a programok eredményeinek tartalmi értékelését illeti, itt a bizottság egy elektromos adatbázis, elektronikus adatbázis létrehozását javasolja, ennek a folyamatos aktualizációját, de szerintem megint csak inkább a formával, az adatokkal foglalkozik, és megint csak nem annyira a, az érdemi tartalmakkal. Ami a pénzek rugalmasságát, átcsoportosíthatóságát illeti a prioritások között, örülünk, hogy a kis projekteknek most több hely jut, maximum 20% lehet az arányuk, ez még mindig alacsony, ahhoz képest, hogy mekkora administratív terhet ró egy kis projekt vívőjének a nyakába, de én éppen ezért a 30%-os arányt javaslom. Nem jó, hogy a tervezés, a végrehajtás, az ellenőrzés során túl nagy a bürokrácia. Én is határrégióból származom, és nálunk mindenki tudja, hogy gyakran nem éri meg projekteket bekezdeni, mert túl sok velük a baj, az adminisztráció nem használnak annyit a konyhára. Egyszerűsítésre van szükség. Minden egyszerűsítési javaslatot örömmel és konstruktívan várok az árnyék előadók és másik, mások részéről. Köszönöm a bizottságnak a szoros együttműködést a jelentés megírása során. A bizottság részéről Wagner asszonynak adom meg a szót a DG Regitől, a gazdaságfejlesztési osztálytól. Köszönöm szépen az előadónak az elmondottakat, a pozitív véleményt a bizottság intereg jogvaslatával kapcsolatban. Nekünk is van néhány problémás pontunk, miközben az egyetértés nagy. Ez a mostani vita egy kicsit a tegnapi Econ jelentéssel is összefüggésbe hozható. Sajnálatos, hogy Pirinszki úr most nincs itt, mert miközben igaz, hogy az egyszerűsítés és a korrektség között az egyensúlyt megtalálni egy nagyon kényes kérdés, és az ellenőrzéseket olyan szinten tartani, hogy még eredményt adjanak, de ne legyenek túlzóak, és a performancia, az teljesítmény, az eredményesség, a hatékonyság elveit érvényesíteni. Minél több a szabály, annál ö, több a szabálysértésnek a lehetősége. A köztes jelentéseknek a jelentőségét emelném ki az Interreg programok kapcsán, az Interim Review jelentőségét. A programok tartalmi teljesítményét ezek globálisan értékelik, és új irányokat jelölhetnek kimenet közben a, a végrehajtás utolsó két-négy évében. Eljutottunk oda, hogy ez az a pont, ahol, ahol még lehet módosítani a tartalmi teljesítményem. Érdemes lenne a kiválasztási kritériumokról is vitát folytatni, hogy mi az, ami kötelező, és mi az, ami opcionális maradhat. Ahol a bizottság úgy gondolja, hogy a kiválasztási kritériumok vitathatóak, ott beleszólhasson, mert nagyon nem mindegy, hogy hogyan zajlik le a kiválasztási procedúra a végrehajtás sikeressége szempontjából is. Itt most nem is beszélek a, a jogszerűségről, hanem a, a tartalmi érdemi hatékonyság szempontjából nézem ezt most csupán. Súlyos kritika érte a bizottságot hogy noha az abszorpciós arány egyes országokban nagyon magas, de a tartalmi érdemi eredmények pedig vitathatóak. Nos, éppen ezért próbáljuk beépíteni ezt a tartalmi szűrőt. A harmadik témakör, amiről beszéltünk, a pénzügyi határértékek kérdése. A 30% azt jelenti, hogy Általában a pénzek egyharmada megy az adminisztrációra és kétharmada a tartalomra. Ez legalábbis az arány a múlt alapján. És a bizottság leszeretné szorítani 20%-ra a működtetési költségeket és 80-ra emelni a, az érdemi kiadásokat. Itt is persze egyensúlyt kell találni a között, hogy mennyire lehetünk rugalmasak, és mikor kell formális döntéshozási eljárásban megtárgyalni valamit. Az Interregen belül 600-700 milliós költségvetésű programok is vannak. Ezeket annyiból könnyebb kezelni, hogy nagyok, de az ellenőrző szempontjából meg túl nagyok. Végül pedig a bizottság szeretnék garantálni, hogy a tagállamokban is egyszerű mechanizmusok érvényesüljenek. Ez eddig csak választható volt, de míg egyes tagállamok tényleg választották az egyszerű elszámolást, mások még tovább bonyolították azt. Nyilván, ha ez egy opció, akkor a bizottság nem szólhat bele, hogy a tagállam mit csinál, de ha programspecifikus indikátorokat ki lehet jelölni, akkor mi ezeket fogjuk figyelembe venni, hogy van-e valóban szükség a programra, és hogy mit kell az éves és félidős elemzéskor egyáltalán mérni. És ha a végrehajtás akadozik, akkor is a tartalom lesz az elsődleges szempont. Köszönöm, hogy hogyan menjen tovább a projekt. Köszönjük szépen! Kíván-e az előadó még megszólalni? Kocnul, danke. Igen, röviden én is köszönöm az Európai Bizottságnak a elmondottakat, ahogy már többször is hangsúlyoztam. Várom az együttműködést, köszönöm. Elnézést Celler úrnak nem adtam szót. Igen, köszönöm szépen. Olyan gyakran beszélünk az európai hozzáadott értékről. Azt hiszem, hogy ami a leginkább európai hozzáadott értéket hoz azok a határon átnyúló projektek, és ott, ahol a e, menti régiók együttműködnek. Az egyes tagállamok között ugyan nincsenek már fizikai határok, azonban az együttműködésben, főleg a határmenti e, együttműködésben a nem éppen um, gazdag régiókban nagy akadályt jelentenek a e, jogi határok és a központtól érkező e, előírások és e, szabályok. Amikor a kohéziós politika minőségéről beszélünk, azt gondolom, hogy ebben az összefüggésben gondolkodhatunk arról, hogy hogyan lehet határon átnyúló módon a területi együttműködést erősíteni. Itt nagyobb centralizációt elérni nem a jó út, nem a jó megoldás, és az összegek csökkentése sem jó. Van még egy további közigazgatási eszköz, a jogi és az administratív akadályok, amelyek a területi együttműködésben még mindig léteznek, leépítésre kell, hogy kerüljenek. Látom a e, fővárosokból és a tartományi fővárosokból is az ellenállást. Itt azt mondják, hogy jaj, a kompetenciánkat elveszik, jaj, az illetékességünket megnyírbálják. Azt hiszem, hogy ha Európának össze kellene nőni, akkor a nemzeti egoizmusokat is le kellene győzni. Köszönöm szépen von úr véleményét, és Kún úr véleményét, és folytatjuk az együttműködést. Igen, ez fontos a túlteljesítést illetően is. Wagner asszony tud -e erre mondani valamit. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság javaslata ennek lényege a, az, hogy csökkentsék a túlteljesítési mm, alkalmakat, lehetőségeket. Egy streamlinosabb audit és ellenőrzés valósul meg, főleg az Interreg szempontjából, ahogy a jelentéstevő már említette, van egy specifikus audit rezsim ezzel kapcsolatban. Aztán derogációk, E, amelyek figyelembe veszik az interek specifikus e, e, szempontokat, és itt világosan kell fogalmazni bizonyos kérdésekkel kapcsolatban, biztosítani kell azt, hogy az elektronikus adatok rendelkezésre álljanak időben, aktualizált módon, mert a rendszerek már rendelkezésre állnak, és ez nem fog további administratív terheket róni azokra, akik a programokat menedzselik, sem a kedvezményezettekre, mert a rendszer már létezik. Nagyon nehéz ez a bizottsági szempontból biztosítani azt, hogy a tagállami szereplők számára, illetve a résztvevők számára ne jöjjenek létre további kiegészítő szintek, de főleg ami azt illeti, hogy a kohéziós politika eredményeit illetően kommunikálni tudjunk, fontos a megbízható adatok rendelkezésre bocsátása és annak egyértelmű felmutatása, hogy a helyszínen mi valósul meg. az adatok és a kommunikációs eszközök rendelkezésre kell, hogy álljanak ahhoz, hogy megvalósuljanak ezek a programok. Köszönöm szépen, ezzel lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot, nagyon izgalmas volt. Most egy műhely találkozó következik az OLAF rendelettel kapcsolatban. Két percre megszakítom az ülést, és aztán folytatjuk. Ja, meine Damen und Herren, Colleagues, genau, genau. Ja, dear guests, dear guests. Kedves vendégek, szeretnénk megkezdeni az ülést. Mindenkit sok szeretettel köszöntünk. Ez egy nagyon fontos műhely találkozó. Az Olaf rendület felülvizsgálata az Európai Ügyészséggel történő jövőbeli együttműködés fényében, és akkor németül folytatom, az sokkal jobban megy. Köszönöm szépen, nekem ez jelentéstevőnek egy nagyon fontos nap, hiszen én most szeretném re, le, most szeretném véglegesíteni ezt a jelentést, úgyhogy nagy izgalommal várom a tudományos élet és a szakma képviselőinek a véleményét. Ez számukra tényleg egy nagyon fontos továbbképzés ez a mai meghallgatás, vagy műhely találkozó. Úgyhogy még egyszer sok szeretettel köszöntök mindenkit. A bevezetőm nem lesz 15 perc. Már többször is volt lehetőség arra, hogy eszmét cseréljünk, mielőtt az Európai Bizottság benyújtotta a javaslatát, hogy arról, hogy mit akarunk, hogy akarjuk ezt az EPO rendeletet eh, megvalósítani. Eh, én ezt eléggé kritikusan látom, eh, ezt a kérdést, mert nagyon sok dolgot, amit a bizottság beletett ebbe a javaslatba, ezt a tanács kivette belőle úgyhogy ezért nagyon kérdéses ez az egész dolog. Az Olaffal való kapcsolat is hát mm, problematikus lehet. Németország, illetve Magyarország és Lengyelország nem akarnak részt venni ebben. Aztán az olaf kapcsolatos eljárási hiányosságok és hát nagyon problémát jelentenek ennek a két országnak a részt, részt nem vétele miatt. Ez egy nagyon szomorú dolog, aztán a küszöbök, ért, küszöbértékek meghatározása a tagállamok lehet-e hagyatkozni, nem lehet hagyatkozni, egyes esetekben egyáltalán nem. nagyra értékeljük, hogy ezzel az EPO-val végül is egy lábbal már ment vagyunk E, és ez nagyon fontos, hogy önállóságot élvez ez az ügyészség, főügyészség, nem, kell, nem a tagállamoktól függ, nem a tagállamoknak kell összehívni, vagy beindítani a munkáját, hanem a saját mm, kezdeményezésére és, és a saját kezdeményezésére, tehát megkezdheti a munkát. Ez számunkra nagyon fontos volt saját hatáskörben. Persze közben új problémák is fölmerülnek ezzel az új hatósággal. A PIF irányelv, ami az EPO materiális, tehát anyagi jogi kérdéseit meghatározza, ez is egy fontos dolog, és ebben is várjuk a részleteket. Aztán az OLAF rendelet felülvizsgálata maga, a felülvizsgálat ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy a parlament és hát mi ugye már régóta foglalkozunk az OLAF problémájával, tehát ezt a problémát is valahogy meg kellene oldani, módosító javaslatokat be kellene nyújtani, hogy ezt az egész problémát le tudjuk írni, és ez az eljárást nem fogja lelassítani, mert azt gondolom, hogy itt különböző stratégiákat lehet kialakítani. A jelenlegi hiányos olaf rendelkezés és ezek a felővizsgálati rendelkezések, ezek mind az érintett személyek jogait nem eléggé megfelelően kezelték, eléggé hiányosan kezelték, és tagállamokkal való együttműködésben sem sikerült megválaszolni, hogy mi ez a közigazgatási eljárás, közigazgatási vizsgálat, mit értünk ezen. Tehát eh, tisztázni kell még számos dolgot. A jelenlegi rendelet ugye az egy kompromisszumos szöveg a tanács és a parlament között, és maga az Olaf is eh, ennek kidolgozásában őt megkérdezték. Eh, tehát számos hiányosság van, ennek tudatában vagyok, és fontos lenne ezeket a pontokat tisztázni. Az OLAF belső szabálykönyvét is kodifikálni szeretné a parlament, és szeretné ezt a rendeletbe e, felvenni. Azt reméltük, hogy az Európai Bizottság maga ezt javasolja majd, ezt nem tette meg. Ez szerintem súlyos joghézag, és pedig a jogbiztonság szempontjából ez fontos lenne. Az OLAF e, vizsgálatok faluapja a tagállamokban. Itt is vannak bizonyos e, elvárásaink és elképzeléseink. Hogyha megnézzük az évi statisztikákat, a olaf vizsgálatok stratégiait, statisztikáit, adatokat, hát eh, ez rendkívül bosszantó. Az éves számokat is csak folytatják, folytatják, eh, vagy az éves beszámolókat, eh, és nincs egy egyértelmű mérlegvonás, hogy mit sikerült, mit sikerült elérni, és mi az, amiben még hiányosságok vannak. Azok, akik a parlamentben foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és mások is többet kell, hogy erről megtudjanak. Aztán még számos megjegyzésem lenne, de hát nem azért vagyunk itt, hogy az én fejtegetéseinket, fejtegetéseimet hallgassuk, hanem azért, hogy önöket meghallgassuk, és ezért mindenkit sok szeretettel köszöntök. Ligeti professzor úr az Európai és Nemzetközi Büntetőjogi Intézet részéről. Professzor azt, hogy elnézést, elnézést. Igen, igen, itt vagyok. Sok szeretettel köszöntöm, és meg is adom a szót. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm. Tisztelt elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! To thank to the um, Con Committee and to Ms. Gressler. Először is szeretnék köszönetet mondani a Kott Bizottságnak és Gressler asszonynak a meghívásért. Nagyon fontosnak tartom ezt az anyagot, ezt a témát. Látom a kulcsfontosságú kérdést, amely meghatározza az egész fejtegetést, ez pedig az, hogy az um, közigazgatási és bűnügyi eljárásokat hogyan lehet alátámasztani ahhoz, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeit megvéde, megvédjük. Ez először is szeretném egy kicsit felfrissíteni, az EPO kezdeteire szeretnék visszatérni. Azzal kritizálták az Olaf volt sokáig, hogy duplikálja, duplikálja a munkát. Az OLAF és a tagállamok párhuzamosan végzik el a munkát. Az OLAF nehézségek, az OLAF munkának a hiányosságai abban rejlenek, hogy a follow-up nem történik meg megfelelően a tagállamokban. A legfontosabb gondolat az EP Koszovóval kapcsolatban az, hogy a bűnügyi vizsgálatok ki kell, hogy elég egészítsék, vagy le kell, hogy váltsák az OLAF közigazgatási eljárásait. Hogyha megnézzük a rendelet szövegét az EPO-val kapcsolatban, világosabb, hogy továbbra is lesz még mozgástér az adminisztratív, tehát közigazgatási eljárásokra. Ez, ezzel felmerül az a kérdés, hogy hogyan kellene az administratív és a bűnügyi eljárásokat összekombinálni. Az Európai Bizottság eredeti javaslata exkluzív kompetenciát kívánt adni az EPO-nak, azonban a rendeletben most nem ez szerepel, megosztott kompetencia van ebben, ennek számos hatása van. Ez azt jelenti, hogy még mindig van tagállami kompetencia, mert az EPO kompetenciája korlátozott, korlátozott, mert magas a küszöb, a, VAT, a áfa ügyekben, hozzáadott értékadó ügyekben, aztán az Olafnak támogatnia kell az EPPO folyó ügyeit, vizsgálatait, tehát lesz, kell, hogy legyen együttműködés a két szerv között, és emellett az EPPO a megerősített együttműködés keretében jött létre. Ahogy ön is említette, eh, van néhány tagállam, Magyarország, Svédország, Lengyelország és az Egyesült Királyság, Írország és Dánia, amelyek eh, a EPPO kompetencián kívül esnek. Ez azt jelenti, hogy az OLAF eh, kompetens marad, tehát a hagyományos külső közigazgatási eljárás, amelyet az EPPO-nak kellett volna leváltania, ez mégis meg fog maradni, és emellett még mindig van közigazgatási eljárásra lehetőség, fegyelmi eljárásra, illetve a támogatások visszakövetelésére, behajtására. Tehát van erre még mozgástér. Az OLAF továbbra is kulcsfontosságú szerepet játszik, akkor, amikor az EPO ne, nem rendelkezik illetékességgel, vagy nem kíván a kompetenciájával élni, ez az EPO rendelet 25-ös pontjában van, illetve azon országokban, ahol az EPO nem rendelkezik illetékességgel, mert az adott országok nem vesznek részt a megerősített együttműködésben. Emellett a javasolt módosítás nagyon fontos feladatot ad az Olafnak, az információ előzetes értékelésében, amely az EPO-hoz elérkezik azon információra. Gondolok itt. Ez a legislatív keret, amely az EPO rendelet, amelyet az EPO rendelet mm, szabályoz, ez egy nagyon komplex keretet ad a két szerv együttműködésére vonatkozóan. A Mind a két szövegben az alapelv az az, hogy az OLAF és az EPPO közötti kiegészítő jelleg működjön, és emellett az OLAF rendeletben nagyon fontos, hogy az adminisztratív eljárások hatékonyságát erősíteni kell, célzott változtatásokra eh, van szükség. Az Európai Bizottság egy értékelési jelentést készített, és ez a javaslatot megelőzte. Ez számos hézagot, hiányosságot vetett fel, ahol javítani lehet az eljárást. A eh, javasolt módosítás nem vonatkozik mindre ezek közül, csak néhányra. A fő kérdés mindazonáltal az, hogy hogyan lehet ezt a kiegészítő jelleleket biztosítani, eh, amely tehát eh, a, mind a módosításban, mind az EPO rendeletben szerepel. Egy kérdésre koncentrálok, a bizonyíték befogadhatóságára hogyha elolvassuk a bizottság értékelését, a legfontosabb tényező, amely az OLAF ajánlás falapját illeti, ez az OLAF által gyűjtött bizonyítékoknak a nemzeti bírósági eljárásokban való felhasználhatóságát illeti. Ez az egyik legfontosabb hiányosság, vagy eddigi hiányosság, és ezért került sor az EPPO létrehozására. Én korábban készítettem az Európai Parlamentnek egy jelentést az eljárási garanciákat illetően az OLAF eljárások során. Három mm, tényezőt identifikáltam, amelyek a véleményem szerint az OLAF által gyűjtött bizonyítékok felhasználhatására hatása van először is. A fragment, az OLAF fragmentált vizsgálati illetékessége. Nos, az OLAF vizsgálati illetékessége tagállamtól tagállamra változik, és ágazatról ágazatra változik. És ez a rendkívüli fragmentáció és a nemzeti jogra való támaszkodás, ez nem segíti, hanem inkább akadályozza a bizonyítékok felhasználhatóságot. Aztán a jelenlegi rendelet, a 883 egy úgynevezett asszimilációs szabályt tartalmaz. Az Olaf által gyűjtött bizonyíték ezt ugyanolyan olyan feltételek mellett fogadják el a bírósági eljárásokon, mint a nemzeti hatóságok által gyűjtött bizonyítékokat. Ez az asszimilációs szabály azt várja el, vagy feltételezi, hogy az Olafhoz hasonló nemzeti hatóság létezik, amelyhez lehet asszimilálódni. Ez legtöbbször nincs így a legtöbb tagállamban, úgyhogy ez az asszimilációs szabály ez, ez, ez tulajdonképpen a tagállamokban elveszti jelentőségét, és ennek az eredménye az, hogy a vizsgálati munkát megkettőzik. És emellett az OLAF vizsgálatok során az eljárási garanciák szintje is fontos. Nos tehát, hogyha szeretnék biztosítani az Olaf bizonyítékok elfogadhatóságát, akkor a javasolt mm, módosításnak a három, erre három dologra kell vonatkozni, a fragmentált illetékesség, az asszimilációs szabály és a, a garanciák védelmi szintje. Meg akarom mutatni önöknek, hogy melyek azok a módosítások, amelyek szerintünk javítanának a helyzeten, e, és ennek során kihagyom az eljárási garanciákat, mert kollégámnak előadásának ez a fő témája, úgyhogy ez, erre nem fog kitérni. Ami a fragmentációt, illetékesség fragmentációját illeti, a javaslat 3. cikke azt mondja ki, hogy az Olaf helyszíni ellenőrzései csak Európai Uniós jognak kellene, hogy alá mm, tárgya kell, csak uniós alá jó kellene, hogy tartozzanak, és ez a hármas pont, ez nem egy nagy <laughs> innováció, ez tulajdonképpen a meglévő joga, jog vagy ítélethozatali gyakorlatot kodifikálja, és csak akkor azonban, hogyha a gazdasági szereplő beleegyezik az OLAF általi ellenőrzésbe. Hogyha a gazdasági szereplő ebben nem egyezik bele, és nincs együttműködés, és az OLAF-nak a nemzeti hatóságokra kell támaszkodnia, akkor még mindig a nemzeti jog érvényes. Ez azt jelenti, hogy ez egy kis előrelépés, nem egy túl nagy előrelépés, ami az OLAF vizsgálati illetékességét illeti. Ami a öm, bizonyítékok felhasználhatóságát és az asszimilációs szabályt illeti, azt látjuk, hogy a módosítás és az indokolás egy új fogalmat vezet be, az Olaf által gyűjtött bizonyíték. Ez, ez egy szélesebb körű fogalom, mint az Olaf jelentése, mert ez a függelékeket, jegyzőkönyveket is tartalmazza, amelyek a záró jelentéssel együtt jutnak el a nemzeti hatóságokhoz, és amelyekben egyébként nagyon fontos információk vannak a nemzeti hatóságok számára, hogyha azok döntést hoznak a bírósági falóapról. A 11-es cikk második bekezdése erősíteni kívánja a bizonyítékok, bizonyítékok elfogadhatóságát két szinten, a nem büntetőjogi eljárásokban. Itt a javasolt módosítás egyszerűsíti a meglévő jogi keretet, és kimondja, hogy az Olaf által gyűjtött bizonyíték eh, ott eh, egyszerűen ezek autenticitásával, eredetiségével kapcsolatos vizsgálat kell, hogy eh, kiegészítse. Ez a nem bűnügyi follow-upra vonatkozó európai jognak megfelel. Emellett a 11-es cikk második bekezdése azt is kimondja, hogy az Olaf által gyűjtött bizonyítékot az, admini- a, az administratív és bírósági eljárásokban európai szinten alkalmazni lehet ez apró előrelépés, de ami a büntetőjogi vagy bűnügyi faluapot illeti a tagállamokban, eh, nem igazán látunk eh, javulást az OLAF rendelet módosításában. Ez azt jelenti, hogy az asszimilációs szabály érvényben marad, még ezen módosítás után is, akkor, hogyha ezt elfogadják. Ez azt gondolom, hogy ez egy hiányosság. Ez egy hiányosság a jogi keretben. Ennek negatív hatása lesz egyénekre és gazdasági szereplőkre is, akik tárgyát képezik az Olaf eljárásainak, mert ez a duplikáció, ez nem csak az Olaf forrásainak forrásaival való pazarló bánásmód, hanem ez az egyé- emellett az egyéni jogokat is sérti, mert az egyéni személyek, illetve a gazdasági szereplők a vizsgálatok duplikációjának lesznek kitéve. Emellett hadd hívjam fel a figyelmüket még egy utolsó apróságra, ami a befogadhatóságot illeti. Hogyha megnézzük az EPO rendeletet és az OLAF rendelet javasolt módosítását, látjuk, hogy az a befogadhatósági szabályok különbözőek. A, ez tehát Achilles sarka lehet mind az EPO-nak, mind az nak És ez azt jelenti, hogy ugyanolyan nehéz helyzetbe kerülhetünk, amikor EPPO vizsgálatokról van szó, eh, mint a mostani OLAF vizsgálatok során. Mit jelentenek ezek a különböző sztenderdek? Ahogy az előbb elmondtam, a 11-es cikk 2 bekezdése, az OLAF rendelet módosításáról beszélek, eh, ez még mindig mm, hozza az asszimilációs szabály, tehát nincsen változás a bűnügyi eh, faluap esetében, de az EPO rendelet 37-es cikke azonban eh, bizonyos diszkriminációmentességi szabályt eh, vezet be, ez nem egy asszimilációs szabály, ez más. És felteszem a kérdést, hogy miért különbözőképpen fogalmazunk, miért eh, határozunk, vagy miért használunk különböző sztenderdeket a két szövegben. Az én véleményem szerint ez kifejezetten nehéz lesz, hogyha az OLAF bűnügyi eljárásokat alkalmaz az EPPO kérésére. A kérdés az, hogy milyen standard lesz érvényes az asszimilációs szabály, vagy a diszkrimináció mentességi szabály, és ez milyen szerepet játszik majd az adott pillanatban, a, a vizsgálatok során, ezt majd akkor fogjuk csak látni, Attól félek, hogy a két szabály alkalmazása töréshez vezet, és végeredményben súlyos mm, bizonyíték befogadási problémák berülhetnek fel, mind administratív, mind bűnügyi eljárások során köszönöm. Köszönöm szépen. Na most kíváncsi vagyok, a mások véleményére is. Nagyon izgalmas volt az előadás. Sajnos ö, egyes félelmeim csak ö, bizonyítást nyertek abban, amit mondott, de hát az élet már csak ilyen. Priere asszonynak adok szót. A Brüsszeli Egyetem oktatója, aki ugyancsak foglalkozott a témával már. Uh, yes, Madam Chair, um, we will present... Uh... Köszönöm szépen. Nos, együtt fogjuk, fogjuk uh, bemutatni az anyagunkat kolóéval. Uh, Kedves uh, elnök asszony, hölgyeim és uraim, először is szeretném megköszönni a KONT szakbizottságnak azt, hogy meghívott bennünket ide, és részt vehetünk ezen a workshopon. 2017-ben végeztünk egy mély elemzést a jövőbeli Olaf Eppo együttműködéssel kapcsolatban. És hát itt nagyon fontos elemeket kell biztosítanunk, hogy hatékony legyen az együttműködés, és ugyanakkor az EU pénzügyi érdekeinek hatékony védelme mellett kell ezt biztosítanunk. Ahogyan Ligeti professzor is elmondta, nagyon fontos változások történtek ennek a prezentációnak az a lényege, hogy megvizsgáljuk azt, hogy a módosítások vajon a korábbi elemzésünkben azonosított problémákat orvosolják-e. Nos, hát az első gondolat ezzel kapcsolatban az az, hogy kétfajta vízió van az Olaf és az EPO közötti együttműködésre. Az első vízió lényegét az jelenteni, hogy az EPO működését segítendő az OLAF e nyomozási munkát végezne, azonban a második vízió szerint az EPO támogatását inkább a nemzeti hatóságok oldanák meg, és az EPO és az OLAF e ebben az esetben két teljesen autonóm hatóság lenne, és ilyenkor valami fajta konstruktív együttműködésre van szükség fontos lenne a második vízió preferenciáját megindokolni. Úgy tűnik, hogy többen is a második verziót támogatják, ugyanakkor vannak még nyílt kérdések, és nem világos az sem, hogy a szövegtervezetből nem derül ki igazán az, hogy két egyenlő szintű partnerről van ez szó, vagy pedig az egyik magasabb a hierarchiában, mint a másik. Fontos lenne tehát megvizsgálni azt, hogy az OLAF és az EPO közötti jövőbeli együttműködést az EPO rendelet és az OLAF rendelet javaslat alapján hogyan látjuk. Az együttműködés alapját a 101-es cikk határozza meg, és ez azt mondja ki, hogy az EPO meg kell őrizzen az, EFO, az olaf egy nagyon alapos együttműködést és információt cserét. Ennek a kapcsolatnak az kell legyen a célja, hogy az összes létező eszközzel az unió pénzügyi érdekeit kell védeni, és egymás kiegészítve a két intézmény ezen fog dolgozni. Nos, hát ez gyakorlatilag az OLAF javaslatban is szerepel, amely arról beszél, hogy amely arról urak, árulkodik, hogy konzisztenciát láthatunk a két rendelet között. A mandátumok komplementaritása és a támogatás, amelyet az OLAF az EPO-nak adhat. Az OLAF és az EPO munkaviszonyt is kialakíthat egymással. Természetesen mindez nem szerepel a jogalkotási intézkedésekbe, de ezek az együttműködési formák azért korlátozottak is, mint például amiatt problémás ez, hogy a demokrácia és az átláthatóság hiánya problémát jelenthet. Ezért fontos a részletek tisztázása mind a két rendeletben. Nagyon örülünk annak, hogy ha igen részletes intézkedéseket olvashatunk mindkét rendeletben, és hogyha mind a kettőt megvizsgáljuk, akkor az derül ki belőle, hogy a jövőbeli együttműködést igen részletesen szabályozzák, Ahogyan Ligeti professzor is elmondta, nagyon fontos lenne az, hogy a duplikációkat elkerüljük, mindenféle perspektívából ez a legfontosabb, és végül is az EPO rendelet már kimondja azt is, hogy az OLAF ugyanazon tények mentén ne végezzen közigazgatási jellegű eljárást, hogyha az EPO már ugyanabban a témában büntetőjogi eljárást végez. Az EPO menedzsment rendszerében az OLAF ezt leellenőrizheti, ugyanakkor az OLAF további információkat is kérhet az EPO-tól, amelyre az EPO 10 napon belül kell választ küldjön. Bármiféle büntetőjogi vizsgálat esetében ezeket a keresztellenőrzéseket el kell végezni. Ugyanakkor nem lehet azt pontosan látni, hogy az OLAF aktív marad-e vagy sem, és az OLAF bizonyos esetekben az EPO-t tájékoztathatja arról is, hogy egy kiegészítő jellegű a közigazgatási eljárást indít az adott esetben. Ezekben az esetekben az EPO 30 napon belül ellenkezhet, amennyiben ez az ő büntetőjogi vizsgálatukat nehezíti ilyen esetben az Olafnak fel kell függesztenie a saját nyomozását. Az EPO ellenőrzéssel van a közigazgatási eljárásokra, de ez egy korlátozott formában valósulhat csak meg. Az OLAF esetében viszont megvan az a lehetőség, hogy egy kiegészítő jellegű um, administratív eljárás folytasson le. Vagyis, amennyiben az EPO nem kívánja, hogy az OLAF ellenőrzéseket végezzen, akkor ezt amennyiben a válasz amennyiben nem érkezik válasz, akkor nagyon nehéz meghatározni azt, hogy ezt a, nem, ezt a semmilyen választ, ezt hogyan lehet értelmezni. A második dimenziója ennek az, hogy az információ cserére összpontosítunk. Nagyon sok intézkedés lehet itt releváns, ezeket természetesen most nem lehet részletezni. A szlájdokon láthatjuk azt is, hogy milyen módon lehet az OLAF és az EPO közötti információ cserét megvalósítani. Ezek az EPO rendeletben is szerepelnek. Az OLAF rendelettervezet szintén ezzel kapcsolatos kiegészítő intézkedéseket tartalmaz, tehát az információ csere az kétirányú, Ugyanakkor vannak olyan pontok, amelyek még további um, részleteket uh, igényelnek. Az közvetett uh, hozzáférés uh, a egymás rendszereihez biztosított, ugyanakkor vannak olyan pontok, amelyeken az EU jogalkotónak kell közbelépnie, az EPO, e az OLAF és az IBOASZ eseteiben ilyenkor ugye az IBO azt mind az EPO-nak, mind az OLAF-nak a kötelezettséggel tartozik. Itt egy kettőződési kockázat van. Ilyenkor nem kell az OLAF-nak megadni az információkat, hanem csak azt a, annak a jelentésnek a a másolatát, amelyet már az EPO-nak amúgy is megküldött. Azonban nem világos az, hogy az Olafnak mit kell tennie akkor, hogyha megkapja ezt a jelentés másolatot, vajon ezt a maga hatáskörében kell vizsgálnia, és el kell dönteni azt, hogy végezene vizsgálatot vagy sem, vagy pedig az EPO-hoz kell fordulnia, és meg kell beszélni a két intézménynek, hogy az OLAF vizsgálatot folytasson-e vagy sem. Van egy másik dimenziója is ennek az együttműködésnek. Az OLAF kiegészíti az EPO tevékenységét. Itt nem akarunk túl ré, nagy részletekbe belemerülni, ugyanakkor az OLAF segítheti az EPO nyomozási munkáját kiegészítő jelleggel, a koordinációt támogathatja, akár a nemzeti közigazgatási szerveknél való kapcsolatait felhasználva, vagy pedig egy adminisztratív jellegű eljárást lefolytatva. A javaslat további felvilágosításokkal szolgál, főként az EPO kérésére vonatkoztatva, és az OLAF szerepét is tisztázandó a nemzeti hatóságokkal való együttműködésben. És végül azt mondanám még el, hogy a módosításokat várjuk, ezek alapvetően jók, a korábbi elemzésünknek megfelelnek, vagy az ottani problémákra orvosolják, és a jövőbeli Olaf-EPO együttműködést javítanák. Egy konzisztens megközelítést támogatnának, és a két intézmény közötti párbeszéd és csere alapján működne mindez. Az OLAF szempontjából ez igen pozitív, mert vannak olyan esetek, amelyekben az EPO nem kompetens, vagy úgy dönt, hogy nem indít vizsgálatot. Ezekben az esetekben az OLAF végezheti el a eljárásokat. Ugyanakkor vannak ugye olyan problémák is, amelyek az EPO-ban nem résztvevő államok esetében merülne fel. Ezzel a problémával csak nagyon felszínesen foglalkozik a rendelet, és az Olaf EPO együttműködés attól függ majd, hogy kire vonatkoznak a hatáskörök a, résztvevő tagállamokra, vagy az összes tagállamra. Itt ebben a ponton még további felvilágosításokra van szükség, pontosításokra. Vannak olyan esetek, amelyeket a két intézmény közötti megállapodásban lehet majd rendezni, de vannak olyan esetek is, amelyeket inkább jogszabályban kellene rögzíteni, például ilyen az, hogy pontosan milyen az együttműködési forma a két intézmény között, hogy valóban egyenlő felekről van ez szó, vagy az egyik a hierarchiában magasabb szinten áll a másiknál. Természetesen a tárgyalások még folynak, és még nagyon sok módosításra várhatunk a szövegben. Ugyanakkor Reméljük, hogy ez egy hatékony együttműködés lesz, de az biztos, hogy minden a kölcsönös bizalmon és egy nyitottsági kultúra, illetve a párbeszéd kultúrája mellett lehetséges ez. Köszönjük szépen. Rátapintott itt a lényegre. Nekem is kevés reményem van, hogy a kompetencia konfliktusokat hol, mikor, hogyan fogják feloldani. Biciligász professzor urat üdvözlöm. Ő a londoni Queen Mary Egyetem büntető jogásza. Fontos volt, hogy ezt a szempontot is meghallgassuk. Köszönöm szépen a meghívást is. Tíz percemben nincs PowerPoint előadásom, de Megpróbálom fenntartani a figyelmet azáltal, hogy hat ö, gondolatot fogok fölvenni az EPO és az, az OLAF együttműködéséről és az emberi jogokról. Ezt a dimenziót hangsúlyozni kell, mert gyakran elfelejtjük, <clears throat> hogy a strukturális problémák szempontjából ezek a maguk is bonyolult szervezetek és együttműködésük nem mindegy, hogy hogyan működnek együtt. Az EPO és OLAF együttműködéséről már sok vita volt, és a kompetenciáikat is vitatták. Szerintem az alapvető jogok védelméről szóló jogi alap van a baj, nem elég konkrét. is the very limited remedies at, at European. Az EPO ki akarja pótolni azt, amit az Olaf eddig nem tudott elvégezni, az ügyészi munkát. Az Olaf, ahogy Vigeti professzor is elmondta, túlzottan hagyatkozik a nemzeti vizsgálatok eredményeire, és ez, ez nem csak jobb bizonytalanságot szül, hanem az EU szintű megoldásokat kizárja. És meglepett, hogy a bizottsági javaslat milyen irányban akarja változtatni az OLAF struktúráját, ahelyett, hogy megerősíteni az emberi jogi aspektust és kompetenciát. Ezt nem nagyon látom kidomborodni, és szerintem ez nem is elég. Másodszorban az alapjogokat, az alapvető emberi jogokat nem csak hatékonysági kérdésként kéne kezelni, ahogy Ligeti professzor is említette, az alapvető emberi jogok a nemzeti eljárások és európai eljárások során is egyfajta alapot képeznek, amelyek nélkül, érvényesülések nélkül nincs értelme más eljárásoknak. Tehát az Olafot, az Epót is meg kéne erősíteni emberi jogi hivatkozásokkal, alapokkal, általánosabb alapokra kéne őket állítani. Harmadsorban. A folytonosság vonatkozásában a jövő szempontjából megpróbáltam végig gondolni együttműködési modalitásokat. Lehet, hogy nem elég realisztikusak az elképzeléseim, de ez, ezzel mindenképpen szerintem gondolkodni kell. És mindenkit ösztönzök arra, hogy a folytonosság szempontjából vizsgálja ezt meg. Ugye vannak olyan ügyek, ahol az Olaf elkezd egy ügyet, és aztán azt az EPO átveszi. Itt nem mindegy, hogy milyen garanciák, milyen feltételek teljesülése esetén lehet ezt megtenni. Itt két világszemlélet ütközik össze, mert az egyik egy administratív típusú ellenőrzés, de van büntető vonulata, következménye, és van egy büntető jellegű szervezet, amelynek van administratív jellege. És ezért aztán elkerülhetetlen, hogy átfedésbe kerülnek a kompetenciák, Mi van akkor, hogyha az EPO úgy működik tovább, ahogy elkezdtem? Következő pont. Mit teszünk, hogyha kiegészítő vizsgálatokra kerül sor? vagy olyan esetek merülnek föl, ahol az EPO nem akar megmozdulni, de az Olaf lép. Kiderülhet a dolog végén, hogy mivel a két testület különböző jogalapon közelíti meg a problémákat, előfordulhat, hogy a könnyebb esetek esetében kevesebb védelmet kap az, az áldozat, mint a súlyos ügyekben, mert nem a megfelelő hatósághoz került az ügy. Ha ők maguk dönthetik el, hogy melyik ügy tartozik hozzájuk, és véletlenszerűen nyúlnak oda, ez nem jó, és az ötödik gondolat ebből fakad, azok a tagállamok, amelyek nem vesznek részt az, az ügyészi hivatal ö, rendszerében, akkor ott ö, mi van, hogyha mondjuk egy pénzmosási határokon átnyúló ügyet kell vizsgálni, ahol az egyik oldalról az ügyészség vizsgálódik, a másik oldalról pedig nincs neki megfelelő szervezet, vagy esetleg az egyik országban az EPO, a másikban az Olaf vizsgálódik, pedig az ügyek összefüggenek. Az Olaf nak és meg az EPO-nak is megvan a saját szabályrendszere, és a kettő nem mindenhol egészítik ki okosan egymást. És ez a mostani javaslat sem orvosolja a súlódások mindegyikét. A hatodik pont ha kártérítést ítélnek meg mondjuk egy személynek, akivel szemben elkövették a jogsértést, ugye akkor egyébként az a trend az Európai Bíróságnál is, hogy egyre gyakrabban ö, fizettetnek kártérítést, rendelnek el ilyet a bírák. Nos, jogalkotó szempontjából fontos, hogy az eljárási normák között legyen egy átjárhatóság, egy közös nevező, ahol ezek tudnak kommunikálni egymással. Még hogyha Külön szabályaik is vannak, és más rendszerekbe is integrálódnak. 7 perc, 25 másodperc alatt végül is elhataltam, amit akartam. Köszönöm. Még beszélhetett volna két és fél percet, semmi gond. De majd esetleg még újra kaphat szót. A bíróságtól is van szakértőnk, és mivel ezeket a témákat eddig mindig csak töredékesen sikerül körbeélni, örülök, hogy most a bírósági szempont is elhangzik az ön szájából. Thank you, Mrs. Uh, Chair, and thank you for the Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy meghívtak, és köszönöm szépen, hogy elmondhatom a véleményünket ezen a fontos témával kapcsolatban. Néhány konkrét személyes megjegyzés. A gazdasági szereplők jogilag jobban felkészült olaffal néznek szemben. Ez, azt hiszem, hogy ez az összefoglaló, amit elmondhatok, hogyha elfogadjuk az olaf, elfogadják az olaf módosítást, tehát jobban felkészül az olaf ennek köszönhetően arra, jobb eszközökkel rendelkezik arra, hogy a gazdasági érdekeket védje Európai Unió gazdasági érdekeit, de mit jelent ez az olaf számára a vizsgálati munkában? Először is az Olafnak van egy autonóm joga arra, hogy helyszíni ellenőrzéseket, vizsgálatokat eh, hajtson végre, eh, amelyre nem vonatkoznak a nemzeti jogok, csak a akkor, hogyha a nemzeti hatóságokat arra kérik, hogy segítsék az Olafot, mert a gazdasági szereplő visszautasítja az Olaf vizsgálatát. Ez tulajdonképpen ugyanez a helyzet, mint a versenyjogban, ez nem különleges, semmi speciális nincs ebben, és általános szabályként itt nem beszélhetünk duplikációról, az érvényes jog duplikációjáról, ez megerősíti a jogbiztonságot, és ez nem új, mert ez a ez a jog jelenlegi állapota, ahogy az általános bíróság ítélkezett 2018. május 3-án, ez egy nem olyan régi Szingre Mákinyonis versus bizottság ügyben, nem olyan régi ítélet, és azt javasolja, hogy ezt az esetjogot kodifikálják. Másodszor, ahogy Ligeti professzor azt, hogy már mondta, az Olaf, hogyha az Olaf jelentést másról is lehet alkalmazni, mint a, nem, mint a e, kriminális bűnügyi eljárások esetében, e, ezeknek e, ezeket most már nem lehet elutasítani. Egy ilyen nem bűnügyi nemzeti eljárások során ezen szabályoknak való megfelelés egy egyszerű verifikációval kerül kiváltásra, tehát az Olaf eh, jelentés verifikációja váltja ezt ki. Ez jogi eh, jogsegély szempontjából is nagyon fontos. Nem arról van szó, eh, hogy a bíró egyszerűen fogja ezt a jelentést és és, és ezt el kell egy az egyben fogadnia, hanem ennek az autenticitását verifikálja. Az Európai Általános Bíróság erre utalt már a Pilaki ítéletben. Harmadszor, most már nem lesz kétkedés azzal kapcsolatban, hogy az Olafnak van illetékessége a héja ágazatban vizsgálódni, és azt gondolom, hogy ez egy hatalmas előrelépés. Az, hogy ez a két kérdés megszűnt, vagy a kétség megszűnt, ez mindenképpen pozitív, és hadd hangsúlyozzam, hogy az Európai Bíróság eset jogának ez megfelel, amely szerint közvetlen kapcsolat áll a héja beszedés és a, az Európai Unió pénzügyi értékeinek megóvása között. A Tarikot 2 ő ítélet például 2013. december 5-én erről szól. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos előrelépés, amely már, amelyre már régóta vártunk, de most uh, itt van. Aztán negyedszer az gazdasági szereplőnek kötelező lesz együttműködni az olaf és információt rendelkezésre bocsátania. Ez a kötelezettség már létezik a belső uh, eljárások során az EU munkatársai számára. Ez azonban új, a külső vizsgálatok esetében a gazdasági szereplőkre vonatkozóan. Hadd mondjak valamit, hát az információ átadásának kötelezettsége mindig nagyon érzékeny kérdés. Érzékenyen kell egyensúlyozni egyrészt az, a kötelezettség, másrészt pedig aközött, hogy az embernek alapvető joga az, hogy saját maga ellen nem, nem kell vallania. Úgyhogy nem illegális ez a kötelezettség, de ennek a megvalósítása, gyakorlati megvalósítása egy érzékeny dolog. Öt, ötödször ugyan ez nem igazán fog hatással lenni a gazdasági szereplőkre, de az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az Olaf függetlenségét a koordinációs ügyekre is terjesszük ki, és ne csak a vizsgálati ügyekre. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos előrelépés. Ez meghatározza bizonyos értelemben az Olaf főigazgatója és a bizottság közötti kapcsolatot, amelyhez az Olaf strukturálisan még mindig tartozik, és ez egy fontos elvi kérdés. Hatodszor Eddig erről még nem beszéltünk, de a gazdasági szereplő e, esetében felmerül az a lehetőség, hogy hozzá e, férjen az Olaf a, nem, a, a e, bankszámlájához. A preambulum 26-os bekezdésében ezt látjuk, hogy egyes tagállamokban ez már létezik, ez azonban mostantól kezdve az Európai Unió szerte minden gazdasági szereplőre vonatkozik. Hadd emlékeztessek arra, hogy ez korábban már egy fontos kérdés volt, amit az olap felvetett, most ez tehát napirenden van. Ez a gazdasági szereplő számára ez lesz a legfontosabb változás. És aztán végül egy fontos téma még, amit szeretnék röviden megemlíteni. Weinberger professzor és Pierre dr. Bér is megemlítette, annak lehetősége, hogy az Olaf által gyűjtött információt az EPO eh, felhasználhatja, és az Olaf administratív eh, vizsgálatokat eh, hozhat végre, vagy fajthat végre az EPO kérésére, egy gazdasági szereplőre vonatkozóan. Ez ez már egy fontos rendelkezése az EPPO rendeletnek, és ezt az OLAF rendelkezés 12 CG, 12-es cikk CG pontja eh, még elmélyíti. Hadd had, had mondjam még el, hogy a gazdasági szereplő nem csak egy jogilag eh, jobban felszerelt Olaffal néz szembe, hanem másodszor emellett az új hármas cikk ötös bekezdése további eljárási garanciát biztosít a helyszíni ellenőrzésekre és vizsgálatokra, ami egyébként nem érvényes a külső vizsgálatokra. Legalábbis nem szó szerint, vagy explicit módon. Az EPO emellett indirekt módon jobban felkészült a missziójára, hogyha jogilag jobban felkészült vagy felszerelt Olaffal dolgozhat. Ezzel visszatérek egy másik témára, amit már felvetettünk 2017 májusában, itt a szakbizottságban és más konferenciákon is, arra vonatkozóan, hogy fontos az hogy ellenőrizzük azt, hogy az OLAF a vizsgálat tárgya alá tartozó személyek eh, egyéni jogait eh, sérti-e. És ez, az, ez nagyon szükséges és fontos, és ez egy 2017-es véleménnyel is összefügg, eh, amelyet az OLAF felügyelő bizottsága kész, bizottságának készítettek. Az, hogy az EPO az OLAF által gyűjtött információt fel tudja használni, ez nagyban függ ettől az ellenőrzéstől, ettől a független e, ellenőrzéstől. Nem lehet az, hogy az EPO kikerülje azokat az eljárási követelményeket, amelyek rá vonatkoznak, azáltal, hogy az Olafot kéri meg, vagy kéri fel egy vizsgálat elvégzésére. Ennek az Európai Bizottság abszolút tudatában volt, amikor 2014-ben eh, a javaslatában az eljárási garanciák kérdését ilyetén módon eh, felvetette. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. Nem igazán mondott sokat az OLAF és az EPO rendelet harmonizálásáról, de majd még lesznek kiegészítő kérdéseim. Itt van Hoffman asszony az OLAF részéről, és meg is adom neki a szót, tessék. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt parlamenti képviselők, kedves kollégák! Angolra váltanék. Nagy örömmel jöttem el ma önökhöz, és mutatom be önöknek a bizottsági javaslat fő vonulatait az alaprendelet kapcsán, és el szeretnék mondani néhány indokolást is önöknek, hogy miért döntöttünk úgy, ahogy amikor megfogalmaztuk a szöveget. Mielőtt a témára rátérek, hangsúlyozni szeretném, hogy ezt a javaslatot nem szabad elszigetelten szemlélni. Itt többen is rá irányítottátok a figyelmet, hogy a PIF irányelv ö, is mérvadó. 2019-ben lesz ennek a megújításáról is vita. A pénzügyi érdekek védelmének a keretein belül most sok a mozgás, az éves, a több éves pénzügyi keret, a csalás elleni intézkedések, javaslatok egyszerre vannak terítéken. Tegnap önök a jogállamiság megvalósulására vonatkozó javaslatot vitatták meg. Tárgyalunk a whistleblowerek védelméről és az új administratív segítségnyújtás az hazára tértők adó kapcsán is egy új intézkedés. Tehát itt most ez egy a sok eszköz közül. A bizottság a pénzügyi érdekek védelmét nyilván elsődleges prioritásként kezeli, és a tagállamok szerepét is meg próbáljuk világossá tenni. Az EU pénzek költésében nekik is nagyon fontos szerepük van. Első diánkat, ha megengedik, akkor most elővenném. Sok mindent elmondtak már az előttem szólók, úgyhogy át fogok lépni ebben szímeket. A csalás elleni intézkedések között fő motivációként két dolog áll az, hogy az Olaf és EPO viszonyát akarjuk rendezni, mielőtt az, az EPO 2020-ban operatívvá válik, és szeretnénk az vizsgálatok hatékonyságát javítani. A másodikra azért van szükség, mert a 2017-es Olaf rendelet vizsgálatakor hiányosságokat állapítottunk meg. Ami az EPO-t illeti, a bizottság teljes komplementaritást szeretne kialakítani az OLAF és EPO között, tehát vagy az egyik, vagy a másik legyen felelős egy konkrét ügyért, ez a cél. De a komplementaritás önmagában még nem elegendő. Ha az EPO feláll, akkor fontos szerep jut majd neki a, a csalás elleni harcban, de kizárólag a bűnügyi aspektusokat vizsgálja majd. A nem csalás típusú szabálytalanságokat, rendellenességeket nem vizsgálja majd, márpedig a jelentett hibáknak 90%-a nem bűnügyi természetű. És akik nem vesznek részt az EPO-ban, ugye két országban van sok EU pénzköltés, amelyik nem szeretne csatlakozni, azokat külön kell majd kezelni. Az OLAF tehát továbbra is erős kompetenciával rendelkezik majd. Ötinger biztos úr egyébként már többször kifejtette, hogy mennyire fontos az alap szerepe. Tehát nem csak EPO-val kapcsolatos módosítókat tartalmaz most ez a szöveg, vagy javaslatokat, bár egyes tagállamok szeretnék az EPO-t előre korlátozni, hanem az olaf hatékonyságára vonatkozókat is. A bizottság által benyújtott javaslatok a részletes jogi elemzésből születtek, láttuk, hogy hol vannak ellentmondások, tisztátalanságok, és ezeket szeretnénk orvosolni. A dián a harmadik pont a célzott ajánlattevés, ajánlás. Ugye minden a gyakorlaton múlik. A revíziót már a jövő és a gyakorlat szempontjából kell végrehajtani. Túl gyorsan beszélek? Igyekszem egy kicsit akkor lelassulni. És lehet, hogy majd egy kicsit ki is hagyok néhány pontot. Tehát gyorsan kell lépni, és köszönjük a parlamentnek, a parlament elnökének is, hogy gyorsan reagált a bizottsági javaslatra. Önöknél már elhangzott, hogy sok javaslatot kaptunk arra, hogy mit szabályozzunk még a rendelettel. De úgy döntöttünk, hogy ö, korlátozzuk a javaslatainkat a legfontosabb ö, pontokra, a, a techno, technikai részletek, a modernizáció részletei ráérnek egy második fázisban azt tekintettük fő feladatunknak, hogy elvi eljárási garanciákat fogalmazzunk meg, összhangba hozzuk, komplementerré tegyük a két szervezetet, ezért nincs olyan túl sok javaslatunk. A javaslataink egyik része, tehát a teljes komplementaritásra irányul, közös a cél, de ketté válik a feladat, és különbözőek az eszközök. Az EPO bűnügyi vizsgálatot folytathat, az OLAF administratív vizsgálatot folytat majd. És persze ennek is lehet a pénzügyi visszatérítés az eredménye, csak nem bűnügyi eljárás. Az EPO létrehozó jogszövegben világos demarkációt kell alkalmazni a két testület kompetenciái között. Ugyanakkor, és itt persze eltérő vélemények lehetségesek, szakértők, politikusok mind más gondolnak. Ha túl merev ez a demarkáció, az még árthat is a komplementaritásnak mert a töltség, költségvetés teljes védelme azt jelenti, hogy nem maradnak üres foltok, tehát valami, vagy egy, szóval mindent lefed valami, például a pénzügyi visszatérítések, vagy a bűnügyi következmények tekintetében. Együtt kell működnie majd a két szervezetnek tehát bevezetjük az úgynevezett komplementer administratív vizsgálat fogalmát, ami egy konkrét bűnügyet kiegészítve ö, lenne hajtható végre. Ha az Olaf ö, saját hatáskörben jár el, az más ügy, de ha az EPO ügy kapcsán kérik ki az Olaf együttműködését, akkor ez nem lesz kötelező az EPO részére. Rövidre fogom most már, mert sok mindent elmondtak helyettem már. Hogy a teljes komplementaritás elvét hogyan próbáljuk megvalósítani? Úgy, hogy külön választjuk a kompetenciákat, de a párbeszédet és az együttműködést ösztönözzük a két testület között. Ha rigid, merev a demarkáció, az nem tesz jót a komplementaritásnak sem. Miközben persze látjuk, hogy mik a fő felelősségi területek a diáról. Továbbá, ahogy az EBO rendelet is rendelkezik, az Olafnak kötelessége támogatni az EPO-t, ha az EPO erre kéri. Az Olafnak ugye eleve van szakértelme, tapasztalata az administratív aspektusok vizsgálatában, de ennek kapcsán is le kell szögezni, és esetlegesen kérdésekre is válaszolok már előre, az Olafnak nem lesznek bűnügyi jogosultsága, jogosítványai. Az EPO felkérésére, ha bűnügy kapcsán vizsgálódik, akkor is az EPO-nál marad a bűnügyi ö, jelleg. Az Olaf kizárólag administratív területeken mozoghat, ajánlásokat tehet, de nem köteles a bűnügyi vizsgálatok garancia rendszerét magáénak tekintenie. És javaslatot sem tehet a eljárás mikéntjére vonatkozóan. Utolsó, utolsó előtti diám következik. A javaslatunk második fele, ahogy már mondottam, az Olaf nyomozati tevékenységének a hatékonyságára irányul, annak javítására. Tehát a folytonosságot hangsúlyozzuk, az Olaf tovább működik, mindenki kiemelte ezt, továbbra is független szervezet marad, mandátuma nem változik a nem bűnügyi természetű ügyek vonatkozásában, és a nem résztvevő országokban kizárólagos kompetenciája marad. A 2017-es értékelés ezt javasolja. De hogyan lehet javítani az alap működését? Az alapnak koherensenben hatékonyabban kell együttműködni a tagállamokkal, és a tagállamokat pedig kötelezni kell arra, hogy együttműködjenek az alaffal. Néha előfordult, hogy a nemzeti jogszabályok adott esetben megnehezítik, vagy akár ki zárják az alaffal való együttműködést. Ezt meg kell szüntetni. A helyi ellenőrzések joga az alapot megilleti minden esetben. És egyébként nem egy radikális változás, csak az alap szerepének tisztázása konkrét ügyek után, amelyek gondot okoztak. Egyébként a tanácsi tárgyalásokon egyes tagállamok nem örülnek ennek. Noha semmi újat nem mond ez ki, ez az eddigi joggyakorlat javaslattal van összhangban, csak annak a végrehajtását követelik. Tehát az, az Európai Uniós jognak érvényesülnie kell, és a jog érvényesülését garantálni kell. A 3 per 5-ös pont fogalmazza meg azokat az eljárási garanciákat, amelyek a gazdasági szereplők viselkedésére, működésére, ellenőrizhetőségére vonatkozik. A tagállamokban is javítani kell a jogszabályokon. Az Európai Parlament ö, fontos előrelépéseket kényszerített ki, az AFKOSZ szerepét megerősítettük, a bankinformációkhoz való hozzáférést is lehetővé tettük alapvizsgálódások esetén, és ez megmarad, illetve az új javaslatban is benne van. Egyébként Ingerán kolléga is említette, hogy az elvi kompetencia már eddig is megvolt, de a gyakorlati kényszerítését most elkezdjük. Utolsó sorban, erről is volt ma már szó többször, és akkor befejezem. A bizonyítékokhoz való hozzáférés. Az Olaf eset tanulmányai és a helyi vizsgálatok eset tanulmányainak eredménye nem volt mindig ö, betekinthető. A javaslat az Olaf jelentésekhez való hozzáférést garantálja minden nemzeti és európai bírósági eljárás során, amennyiben nem bűnügyi eljárásról van szó. Bűnügyi eljárás esetén ö, nyilvánvaló, hogy az adatokhoz nem férhet hozzá bárki, de ahhoz, hogy ezt szigorúan külön tudjuk választani, még helyi szabályok megalkotására lesz szükség, és hát pont erre irányul a javaslat. Utolsó dián következik. Véleményünk szerint ez a javaslat egyensúlyt teremt. A szükségletek, a hatékonyság, az EPO működésképességének szempontja között, és megfelel ugyanakkor az egyensúlyi követelményeknek is, és gyorsá, gyorsan alkalmazhatóvá teszi a rendszert, amint az EPU feláll. Vannak olyan javaslatok is, amelyek túlmennek azon, amiket én bemutattam. De ezeket mondom, mi tudatosan nem vettük föl, a szövegbe, mert úgy gondoljuk, hogy a lényeget kell gyorsan megoldani, hogy mire az opa feláll, vagy epa, epo feláll, addigra harmonizált legyen a rendszer, és az Olaf EPO együttműködés zöggenőmentes legyen. Meggyőződésünk, hogy így kell előrelépni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Mi is köszönjük, Hoffman asszony. Ingerem asszony. Ö, igen, a joghézagokat be kell tömni, mert nagyon sok esetben kellett már most is a bíróságnak ö, kompetenci, kompetencia hiányos területeken beavatkoznia. A tagállamok jobb együttműködésre, koherenc, koherencia, de ez, az rendben van. A hozzáférhetőség a vizsgálatok eredményeihez, ez itt a fő ö, kérdés. Szerintem itt van a legnagyobb hiányosság, amit még meg kell pótolni. Most akkor üdvözlöm Mulder kollégát, aki az olafal kapcsolatban mondja el tapasztalatot. Köszönöm szépen, hogy meghívtak erre az ülésre. Azt gondolom, hogy nagyon fontos ez a téma, amelyről most kívánunk beszélni, és kicsit ilyen kettős helyzetben is vagyunk, mert a felülvizsgálati szerveknek a Olaf függetlenségét meg kell őriznie, ugyanakkor az EPPO szuverenitása is rendkívül fontos. Nézzük meg most azt, hogy milyen felelősségi körök, milyen hatáskörei lesznek majd az Olafnak. Most először is a 883-as kapcsán a múlt év októberében egy véleményt írtunk, és nagyon örülünk annak, hogy az ott szereplő javaslatok a bizottsági javaslatban is szerepelnek, ilyen például a száfa együttműködés, a bankszámlákhoz való hozzáférés, ezek nagyon jó gondolatok. Ugyanakkor megint csak végig gondoltuk ezt a helyzetet, és Mindez egy olyan levélben kulminált, amelyet önöknek is megküldtünk, és a tanácsnak is, nagyjából egy hónappal ezelőtt, és abban szerepel néhány olyan gondolat, amelyet szerintünk az új rendeletben világossá kell majd tenni. Először is maga a felülvizsgálati bizottság szerepe, Az elmúlt 4-5 év során egyértelművé vált az, hogy nincsen eléggé, nem kap elég információt ez a szervezet ahhoz, hogy a munkáját elvégezhesse. Vagyis az Olaf korábban el is mondta azt, hogy nagyon jó az, hogy, van, hogy elvileg ezzel az információval számolhatnak, de ezt nem adják át. Ez pedig szerintem nem elfogadható, és tenni kell valamit, a legutóbbi egyéves jelentésünkben eh, a helyzet eh, már javult, de ugyanakkor nem lehet azt eh, megengedni, hogy egy felülvizsgálati szerv adja, tehát hogy nem kapja meg azokat az információkat, amelyek nélkül nem tudja a munkáját elvégezni. Hogyha információt kérnek, akkor azt meg is kell kapják. Ez pedig a jogszabályban is kell, hogy szerepeljen, és ezért egy ilyen irányú javaslatot is megfogalmaztunk a bizottság felé. De ez egyelőre nem szerepel a javaslatban. Aztán van egy másik gondolat, amelyet be kéne építeni a rendeletbe. Arra vonatkozik, hogy nem megfelelő az, hogy az olávban magában legyen egy ilyen felügyeleti bizottság, ennek az OLAF hatáskörein kívül kellene lennie. Ez a PMO-hoz is hasonló helyzetet mutat, és ez szerintünk ez nem is egy bevett gyakorlat, vagy nem is gondoljuk azt, hogy itt nagyon nagy változásokat kellene megejteni, de egy apró változásra szükség van, az Outside Olaf nem kellene szerepeljen ebben, mert hogy végül is bárhol lehet ez a felügyeleti bizottság, a bizottság és a parlament, vagy a tanács kell, hogy eldöntse, hogy hol legyen pontosan. Mindenesetre a jelenlegi helyzet nem kielégítő, mert a gyakorlat is ezt bizonyította. Nézzük akkor az információhoz való hozzáférést, ez az első gondolat. És mindenki tudja, hogy ezt az intézmények három jogi szolgálata is támogatta, a bizottság, a tanács és a parlament is egyhangúan azt mondták, hogy minden információhoz hozzáférést kell biztosítani, és ennek is szerepelnie kell ebben a rendeletben. a Szoláf és az EPO közötti együttműködéssel kapcsolatban sok minden elhangzott már. Minden esetre a felügyelet csak az Olafra vonatkozik, itt még a szabályok nem világosak, úgyhogy egyenlőre azt kell mondanunk, hogy mindenféle értelemben készen állunk arra, hogy az Olaf és az EPO közötti együttműködés sikeres legyen, mi örülünk annak, ahogyan az administratív és a büntetőjogi szempontokat megkülönböztették, és ilyen értelemben a hatáskörök világosan belettek korlátozva. A szabályokat azonban még világosan fel kell állítani, és nem szabad, hogy ezek túl korlátozó jellegűek legyenek, persze erről lehet vitázni, de világosnak kell lennie a szabályoknak, számunkra ez a legfontosabb. ne legyen itt túl nagy konfúzió. Mi úgy gondoljuk, hogy az lenne a legjobb, hogyha az OLAF jelentéseket készítene felénk, és jó lenne, hogyha ez a szabályokban is szerepelne, arról, hogy mikor ö, fordult az EPO-hoz, és mikor nem. És ezekben az esetekben hogyan kerül felosztásra a hatáskör az EPO és az OLAF e között. Szerintünk így sokkal egyszerűbb bármilyen megoldást támogatni, és a véleményünket is elmondani erről. Mindemellett úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az is, hogy ne legyen bonyodalom, az elejétől kezdve tudnunk kellene az, hogy mikor van együttműködés a két intézmény között, és mikor nincs, és a felülvizsgálati vagy felügyeleti bizottság ki kellene mondja, hogy melyek azok az eljárási garanciák, amelyeket be kell tartani. Ez már elhangzott a mai napon többször is, és azt gondolom, hogy az Olafban való bizalmat csak így lehet megerősíteni, és így lehet egyébként hatékonyabb a munkája is. Röviden tehát azt tudom elmondani, hogy mi felügyeleti bizottságként nagyon érdeklődünk a jövőbeli viták iránt, megpróbálunk a lehető legkonstruktívabbak lenni, ugyanakkor ez csak akkor valósulhat meg, hogyha a kezdet kezdetétől fogva világos információt kapunk az Oláftól arra vonatkozólag, hogy mi az, ami a felelősségi körébe tartozik, és mi az, ami nem. Mi küldtünk is önnek, a parlamentnek, illetve a tanácsnak is egy levelet, és ebben szerepelnek ezek az általános gondolatok is amennyiben szükségük van arra, hogy konkrét javaslatokat megfogalmazzunk, a módosításokba besegítsünk, természetesen ebben nagyon szívesen részt veszünk, és támogatjuk Önöket. Köszönöm szépen! Das Angebot nehme ich gerne. Szívesen elfogadom ezt a ki ezt az ajánlatot. Igen, konkrét javaslatokra szükség lenne. Az Olaf átalakulását, illetve átköltözését, ezt átalakulását, ezt, ezt, ezt sikerül megoldani nyilván, de ami az eljárási garanciákat illeti, és az EPO-hoz képesti való elhatárolást illeti, ezt jó lenne még pontosítani. Köszönöm szépen. Nos, a kérdéseink. Hoffman asszonyhoz lenne egy kérdésem, az úgynevezett nem bűnügyi eljárások milyen szerepet játszanak? konkrétan el tudom képzelni eh, ezt, de hol um, találjuk ezt meg az Olaf beszámoló jelentésében? Aztán az Olaf és az EPOK, EPOK közötti elhatárolást. Ezt hogyan látják? Milyen szerepet játszhat az Olaf az EPO számára? Hogyha az eljárások ennyire eltérőek, mint ahogy ezt így leírták, az EPO-ra eh, több mint 120 cikk vonatkozik, az OLAF nál 14 cikkkel indultunk, most már ezt megdupláztuk, de minden esetre hogy ez tagállami jogi szinten, ez hogy néz ki, hát ez elnézést, ez, ez egy vicc ez az egész. Aztán felmerül még egy kérdés, és ezt mindannyiuknak eh, fel, eh, teszem fel. Milyen jogi lehetőségek vannak arra, hogy az OLAF eh, most az EPO támogatni tudja? ezzel a rendeletjavaslattal. Nem fér a fejembe, hogy ez hogy működjön. Ha csak az elaf nem azt mondja, hogy számítsuk ki, hogy milyen kár, milyen összegű kár merült fel. Milyen lehetőségei vannak az Olafnak egyáltalán arra, hogy támogassa az EPO-t, anélkül, hogy bírósághoz kellene szaladkálni és panaszt tenni. Aztán, hogyan látnak egy parlamenti módosítást, amivel nagyon-nagyon kokettálok, hogy az Olaf eljárást az érintett személynek megküldjék. A tagállamokban ez a transzparencia minimuma. Ön hogyan, önök hogyan látják az EPO e, eljárásoknak a nemzeti e, hat, eljárásokra való hatását, hogyha az OLAF e, anyagokhoz való hozzáférést illeti az érintett személyek számára. Aztán felmerülhet, hogy az EPO-nál, az EPO rendeletben milyen eljárási garanciák vannak, és aztán, hogyha az, EP, az OLAF és az, EP, az EPO-nak dolgozik, akkor ilyen és ilyen jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik. És ezzel mi a helyzet? Mit, hogyan látják ezt az eljárást? Hogyan tudjuk ezt eh, egyszerűsíteni. Én vidékről érkeztem, és az egyszerű bejárásokat részesítem előnyben. Nem tudom, ki mondta ezt. Azt hiszem, eh, Miciliász úr mondta ezt, hogy azok a forgatókönyvek, amelyeket elképzelhetünk, nos, hogyan tudja az EPO az, az, e, az Olafot eljárásait kiüresíteni azzal, hogy a saját illetékességébe vonja a feladatokat. De másik oldalon is felmerül a kérdés, hogy mivel és mikor tudja megbízni az Olafot. Illetve felmerülhet az EPO-n belül egy blokkolás, a tagállami küldöttek lesznek ott, vagy tagállamból érkeznek az ott dolgozó személyek, nyilván lehet, hogy meg fogják próbálni az ő tagállamokat érintő vizsgálatokat blokkolni. Miért ne tennék? Tehát ezt a hátsó ajtót az Olaffal kapcsolatban, illetve az gyengébb jogokat illetően, ez lehet, hogy nem is egy hátsó ajtó, inkább csak egy kulcsjuk. Nem akarom bőlére ereszteni. Nem azért van problémám ezzel a témával, mert szuper tökéletes jelentést szeretnék benyújtani, hanem látom a hiányosságokat, illetve a bizonyítékok benyújtása és elfogadhatósága. Ez kulcskérdés. Mit kell tennünk a, annak érdekében, hogy az OLAF munkáját tényleg használni tudják más eljárásokban? Önök ezt említették mi történik, hogyha egy polgárjogi eljárásban egy olaf jelentést benyújtanak, mit mond a nemzeti bíró, mit mond a nemzeti védő, ügyvéd, segíte, hogyha ezt beleírjuk az anyagba. Inez, szeretnél erre hozzászólni? Szeretném. Inez, megkapod a szót, hogyha szeretnéd. Szeretném a kérdéseket egyben föltetetni. Inez. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, ami elhangzott, nagyon érdekes gondolatok voltak ezek, azokkal a gondolatokkal kapcsolatban, amelyek minket is aggasztanak, hiszen tudjuk, hogy intézményi szempontból ugye nagyon nehéz a helyzet, mert hogyha ugyanazon a területen két nyomozási hatóság, két nyomozó szerv vagy hatóság működik, akkor problémák lesznek közöttük. Ezért ezek a tapasztalatok vezettek bennünket oda, hogy megvitassuk ezt a témát. Nagyon sok bennünk a kérdés, az aggály, és nagyon örültünk volna annak, hogyha az OLAF és az EPO együtt dolgoztak volna, és intézményi szempontból egységes módon valósult volna mindez meg, mert különben ez a kettő intézmény esetleg egymással harcot folytathat, és lesznek átfedések, vagy ilyen szürke zónák, és olyan nehézségekkel fogunk megküzdeni, amelyek már mi magunk is ismerünk. Engem leginkább a jogi garanciák kérdése érdekel, főként a nyomozás alatt lévő személyek kapcsán fontos ez. A bíróság is elmondta, és nagyon sok szakértő is utalt rá, hogy az úgynevezett working arrangement, ezek a munka módszerek vagy megegyezések igen fontosak. Ezek pontosan hogyan valósulnak majd meg. Majd mindenki egészen más, hogy értelmezi ezeket a kérdéseket, mások lesznek az értelmezések, és ezért a bírósági úrhoz a következő lenne a kérdésem. Milyen hierarchia alakul ki ezek között? Amikor válsághelyzet alakul ki, akkor látnunk kell azt nekünk jogalkotóként is, hogy ki az, aki felelős, ki az, aki um, ki az, akinek igaza lesz, ezek a problémák ugyanis elő vagy utóbb fel fogják ütni a fejüket. Az OLAF munkatársainak egy része majd át kell menjen dolgozni az EPO-hoz, tehát itt azért helyi vagy személyi szempontból is lesznek nehézségek, és ezért érdekelne engem, hogy jogi szempontból az a hierarchia, hierarchia hogyan alakul majd, főként válság helyzetekben. Aztán az eljárási garanciák kérdése számunkra nagyon fontos az átláthatóság és a megelőzés, mert később már bármi megtörtént, akkor már nagyon nehéz lesz visszalépni az időben, Éppen ezért érdekel engem az, hogy ezeket a garanciákat hogyan biztosítják majd. És aztán az Olaf igazgatójának függetlensége, erről is szó esik, több helyen is. Minden esetre engem az is érdekelne, hogy a 17.3-as cikk az főigazgató a függetlensége milyen korlátok között valósul meg, mert nem szeretnénk, hogyha itt is a múlthoz hasonlóan problémák adódnának. Köszönöm. Kollégi Kohn. Kohn kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen mindenkinek az érdekes, bár nem mindig megnyugtató információkat. Én tisztviselő vagyok, és minden tisztviselő megtanulja a munkája során, hogy először az illetékességet kell vizsgálni. Én ezért is nagyon örülök annak, hogy a héja esetében világos illetékességben sikerült megállapodni. Ez mindenképpen üdvözlendő, nemzeti oldalról újra és újra felmerült az a, az igény, hogy ne jól, nem működjenek együtt a nemzeti hatóságok, de úgyhogy ez mindenképpen érdemes. Persze én támogatom a párbeszédet, minden esetre, hogyha az illetékeséget nem tisztázunk, ez senkinek nem segít, se az EPO-nak, se az olafnak se a Nemzeti Hatóságnak, sem a büntető hatóságoknak. Úgy látom, hogy ha jogi keretet nem jól szinkronizáltuk, arról beszélünk, hogy az Olaf az EPO megbízásából lépjen fel, és nem teljesen világos a határon átnyúló csalás elleni fellépés sem, hogyha vannak EPO-n kívüli és EPO-n belüli országok a kérdésem. Most akkor ezen most mi lesz? Az Európai Bizottság ezekkel az egyértelmű ellentmondásokkal mit fog csinálni? És egy nagyon fontos téma emellett, hogy a polgári jogok védelmében is fontos szerepünk van, ezzel mi lesz? Ami az illetékességet illeti, és hogyha lehet, akkor a dolgot szunjunk szemet a, a dolog felett, vagy legalábbis szüntessük meg. Nem, nem, nem, ez a, ez, a, ez a tisztviselőknél nem így van, egyáltalán nem így van, ez csak egy előítélet. Szala Franka úr. Köszönöm szépen. Ön is jelentéstevőként tudja, és el is mondta a kollégákhoz hasonlóan, hogy mik az aggájaink. Én is ezekről szerettem volna beszélni, nagyon érdekes egyébként ez a meghallgatás. Ayala asszony is utalt arra, ami számunkra kulcsfontosságú, hogy ne legyenek itt megkettőződések, duplikációk, és hogy pragmatikusan, gyakorlatilag tudjunk eljárni. Nagyon fontos ez, fontos az, hogy az információcsere megvalósuljon, és egyértelmű, hogy demarkációs vonalakat kell húzni a kompetenciák szempontjából. Nem szabad, hogy mi jogalkotóként túl sok bizonytalanságnak ott hagyjunk benne ebbe a rendszerbe, hiszen számunkra a legfontosabb az unió pénzügyi érdekeinek védelme, a több éves pénzügyi keret kapcsán is láthattuk már ezt, és hát nekünk tényleg az a feladatunk, hogy a lehető legjobban dolgozzunk, és világosan meghatározzuk, hogy melyik szervezetnek mi a hatásköre, és hol lehetnek szinergiák. Van bennem egy, maradt még egy kérdésem. Az ULB professzorasszonyához. Elolvastam a jelentését, nagyon érdekes, nagyon jó ez a tanulmány, és azt gondolom, hogy az akadémiai világból érkező perspektíva mindenképpen független. Szerintem itt nagyon sok még elzáratlan vagy lezáratlan ügy van. Egyrészt például az, hogy mit teszünk azokkal az országokkal, amelyek nem vesznek részt az EPO-ban, és hát itt vannak ezek a bizonyos adminisztratív jellegű megállapodások, és ezeket ki fogja ellenőrizni demokratikus szempontból, és hogyan, tehát hogyan fog egymáshoz illeszkedni ez a két intézmény. Fontos lenne tehát a független megközelítés, a bizottság, az OLAF és a bíróság hatáskörein kívülről érkező a vélemények ilyen szempontból nagyon sokat segítenek, és aztán itt van a felügyeleti bizottság is, amely nem csak az információkat önmagukért kell, hogy megkapja, hanem azért, hogy hatékonyan tudja végezni a saját dolgát. Ebből a szempontból nagyon érdekes az, hogy világosan lássunk, és ilyen értelemben ez a mai hearing, ez nagyon jó. Sok kérdésre választ kaptunk, de még nagyon sok kérdés továbbra is nyitva áll. A legfontosabb, hogy ne legyenek kettőződések, és hogy világosan szétválasszuk a kompetenciákat, és az emberek, illetve az unió pénzügyi érdekeit megfelelő garanciák mellett a jogállamiság szabályainak megfelelően lehessen biztosítani. Nagyon szeretném, hogyha ezekre a kérdésekre a független az akadémia világából érkező professzorok adnának választ, mert azt hiszem, hogy egészen más az ő meglátásuk, mint amikor valaki valamelyik intézménytől érkezik, és annak a szálláspontját ismerteti. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank. Köszönjük szépen. Még fél óránk van átadom a saját felszólalási időmet, ne fogják vissza magukat. Szeretnék egy élénk eszmecserét. Tessék! Köszönöm a szót, illetve a kérdéseket és felvetéseket. Sok kérdés közül azokkal foglalkoznék, amelyek az eljárási garanciákkal kapcsolatosak. Felmerült a gondolat Gresslasszony szájából, hogy ön a nyomozati hatáskörét az alapnak pontosabban kodifikálná, lefektetni, hogy eddig mi volt. Az előadásomban próbáltam rámutatni arra, hogy az egyik ok annak, hogy az admisszibilitással miért van annyi baj, az, hogy széttöredezett a kompetencia. És örülnénk mi is, hogyha egységes lenne az Olaf administratív vizsgálatainak, nyomozati körének definíciója. Például, hogy verseny ügyek kapcsán a pénz, az ügyi érdekek védelme sokkal gyengébb, mint más területeken. Tehát a tagállami kompromisszumok, kiskapus egy megegyezések a különböző területeken más-más kompetenciát adnak a gyakorlatban az Olafnak, ezt egységesíteni kéne. Erre én nem tértem ki, mert nem látom esélyét, hogy a jelenlegi politikai viszonyok között ezt meg tudnánk csinálni. De az Ütreszti Egyetemmel közösen több tanulmányunk rámutat arra, hogy az egyes vizsgálati területeken versenyjog, a központi bank kérdései, pénzügyi felügyelet, stb. teljesen mások az alap gyakorlati lehetőségei. A pénzügyi érdekek védelme területén például a tagállamok rendszeresen korlátozzák az alapjogkörét, míg más területeken nem teszik ezt. Tehát van mind javítani. És van hova fejlődni. Főleg ott kellene lépni, hogy politikai konszenzus kéne teremteni az alapkérdésekről. Az eljárási garanciákról a parlament számára már korábban írtam egy jelentést, ahol felsoroltam azokat a garanciákat, amelyeket szerintem javítani kell. Amelyek léteznek ugyan, de gyakran csak papíron az adminisztratív vizsgálatok során. Például az alap adatokhoz való hozzáférés, a case filehoz való hozzáférés. Nem lehet az ehhez való hozzáférés nélkül előkészíteni a védelmet. Aztán a versenyjogban meg kell adni a nemzeti eljárások párhuzamos lefolytatásának jogát. Az Európai Bíróság folyamatosan azt mondja, hogy nincs szükség arra, hogy ügyekben a case filehoz hozzáférés legyen, mert ez tagállami hatáskör. Nem győz meg teljesen ez az érvelés, de el kell, hogy fogadjam, már csak azért is, mert amikor az Olaf a Nemzeti Joghatóságnak egy jelentést nyújt be, akkor számos olyan információ is létezhet a terepen, amivel az Olaf nem rendelkezik, de ha rendelkezne vele, akkor sokkal hatékonyabban tudna eljárni. De maga a, az alperes is csak töredékesen látja az adatokat, amihez az Olaf hozzáfért, és így a védekezését sem tudja felépíteni. Tehát egyik félnek sem igazán jó ez, az alapjogi kartával pedig ellentmond, hiszen a casefile való hozzáférés a jogos, igazságos bíráskodás alapja. Ennyi. Köszönöm. Vírus Nesztemán asszony. Köszönöm, elnök asszony. Kérdéseit és a parlament képviselő kérdéseit. A jogi opciók ügyében, amikor az alapjelentéseket az EPO felhasználná, itt hát nem beszélhetünk egyszerű eljárásról. Ami pedig az EPO rendeletben szereplő ide vonatkozó szabályokat illeti, három opciót sorol fel a szöveg. Információt, szakmai tapasztalatot adhat, az Olaf segíthet az helyi administratív vizsgálatok lefolytatásában. Ezek nyilvánvalóan alapvető funkciók, amelyel az alap támogathatja az EPO munkáját. És hát maga is ösztönzi az alapot és az epo az együttműködésre. De a jelenlegi szöveg nem eléggé részletezi, hogy mikor kinek kell vállalni a kockázatot, ha és előfordulhat, hogy egymásról nem tudva több fórum folytat vizsgálatot gyűlömben az ügyben, átfedésbe kerül, konfliktusba kerül. A rugalmasság és merevség skáláján szerintem akkor találjuk meg a az arany középutat, hogyha mindkét testületet felelőssé tesszük, saját jogán, de kompetenciáiknak kis területen való átfedését nem zárjuk ki. Köszönöm. Legesz professzor. Köszönöm szépen. Ez az eljárási jogokkal kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Azt hiszem, hogy a kulcsfontosságú kihívás, amivel szembenézünk, az az, hogy kontinuitásról és együttműködésről beszélünk az OLAF és az EPO között, közben egy olyan jogi kerettel állunk szembe, amely szimplicisztikus módon az OLAF-fal, eh, a Olafot a, a közigazgatási jogba, az EPO-t pedig bűnügyi jog alá veszi. Büntetőjog alá veszi. Ez eh, szerintem nem felel meg a valóságnak, ezt nem eh, hagyhatjuk figyelmen kívül. Azt hiszem, hogy itt a lehetőség a szakbizottságnak is, hogy kitérjen ezekre a részletekre. Az én véleményem szerint önöknek bizonyos részletes garanciákra van szükségük jog, európai jog szerint. Ez, ez jogi a kötörvényük kell, hogy legyen. Nem lehet mindent a nemzeti jogra hagyni. Ahogy Ligeti professzor asszony is mondta, az alapjogok kartája irányadó, a büntetőjog és a közjog, illetve a közigazgatási jog, hogyha a kartát tekintjük, nem olyan releváns. Egy kicsit általánosak a meghatározások, ami azonban a jogász segítségnyújtását, illetve az információkhoz való hozzáférést illeti, ezek mindenképpen rezonanciát kell, hogy találjanak. Hogyha ez túl bonyolult, e, konkrét szabályokat bevezetni az olaf kapcsolatban, nagyon fontos, hogy legalább az európai jogban nézzük meg a védelmi jogot. Szerintem nem lehet ilyen eh, egyértelmű szétválasztást csinálni, hogy jaj, mi az Olaf vagyunk, mi csak eh, joggal, vagy mi közigazgatási joggal foglalkozunk, mi meg az EPU, mi meg büntetőjoggal. Ez így nem így lesz, és az élet nem ilyen. Eh, nem tudom, hogy ennek a javaslatnak a keretében lehetséges az Olaf keretében egy olyan szabályrendszert létrehozni, amely egy Olaf eljárás alatti jogsegélyre vonatkozik, vagy jóvátétele vonatkozhat. Ez az Achilles ina ennek az egész rendelkezésnek. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizonyítékok befogadhatósága, ez tényleg ez egy nagyon érdekes kérdés. Itt két aspektus van az EPO bizonyítékok, de Olaf által gyűjtött EPO bizonyítékok felhasználhatósága. Ennek benyújtása egy nemzeti bírósághoz szerintem nem túl bonyolult. A szabályok az EPO-ra vonatkozó az epo bizonyítékokra vonatkozó szabályok lennének itt érvényesek, akkor is, hogyha az Olaf gyűjtötte ezeket a bizonyítékokat. Ami problémásabb, egy kulcsfontosságú kérdés, ez az input, amikor az információ gyűjtésére kerül sor. Az Olaf könnyebben tud információhoz jutni, mint az EPO. A gazdasági szereplő, van egy gazdasági szereplő, aki nem ellenzi a vizsgálatot, az Olaf oda megy, hozzáfér minden információhoz, minden előzetes felhatalmazás nélkül. Az EPO ezt nem teheti meg. E, ehhez nekik egy vizsgálati felhatalmazásra van szükségük, hát kutatási parancsra egy bírótól. Tehát, hogyha az EPO gyűjti ezt az információt úgy, hogy nincs házkutatási parancsa, nem tartotta be az eljárást, akkor ezt a bíróság nem veheti figyelembe. Ez a valódi probléma. Nem tudom, mi a megoldás. Az elnök asszony is kérdezte, hogy mi a e, megoldás. Olyan ez, olyan ez mint a közlekedési edények, vagy növeljük az eljárási e, garanciákat, nem tartalmilag, nem érdemben, hanem az ellenőrzést. Tehát aki ki ellenőrzi azt, hogy ezek az eljárási garanciák ezeket tiszteletben tartották a helyszínen. Tehát vagy erősítjük ezt, vagy el kell fogadnunk azt, hogy valódi problémák merülhetnek föl, és az információ alkalmazása, használata tehát az EPO korlátozottan használhatja az OLAF információit, mert nem elég garanciákkal szerezték ezeket meg. Tehát mindig ugyanez erre a problémára fogunk visszajutni. Nem mondanám, hogy a garanciákat és az ellenőrzést eh, egyformává kell tenni, de legalább a standardeket nagyjából eh, hogy ez EPO azt mondhassa, hogy jó, rendben, ez nem az én eljárásom, de az Olaf gyűjtötte a, ez a bizonyítékokat, tiszteletben tartva ilyen és ilyen eljárási szabályokat. Ennyit mondanék a bizonyítékok befogadhatóságáról. Aztán a hierarchia az EPO és az OLAF között hallottam ezt a kérdést. Jogi szempontból ez egy jogalapvita. Az EPO-nak más a jogalapja, mint az OLAF-nak. Mit fogadtak el? Mit, amit elfogadtak, az a jog, és az OLAF rendelete nem változhat. Az OLAF ezt mindenképpen tiszteletben kell tartani, amit a jogszabály tehát kimond, 12-es cikk F pontja, a kiegészítő vizsgálatok, ez szerintem a 101-nek a egészen a korlátaig megy. Itt ugyanis arról van szó, hogy az Olaf ugyanazon tényállással kapcsolatban ne indítson párhuzamos vizsgálatot, ha csak az EPO nem kéri erre az Olafot, tehát az EPO e az utolsó szó, az Olaf nem indít vizsgálatot az EPO nélkül, de szerintem egy kicsit ezt túl um, húzták, túl feszítették. Ez az én benyomásom. Ami pedig a függetlenséget illeti, és a koordinációs tevékenységek esetében a főigazgató függetlenségét, az én személyes megfontolásom ezzel kapcsolatban. A koordináció az egy olyan tevékenység, amelyeket a 3-2-5-ös cikk, 3 25 ös cikk 3-as bekezdése ad, és a kérdés az, hogy hogyan lehet a főigazgatót teljesen függetlenné tenni koordinációs tevékenységben is. Én értem a pragmatikus okait ennek, de elvi szempontból, és ez egy személyes megfontolás tényleg, minden esetre érdemes ezt végig gondolni, és a kérdést fel kell tenni. És talán meg is kellene válaszolni. Köszönöm szépen. Még egy pillanat, ami a koordinációt illeti, itt vannak olyan e, esetek, amelyek tagállami eseteket e, érintenek. Kérdezem, hogy ezt az eljárásban miért vették, vagy a rendeletben miért vették be újra. E, természetesen a függetlenség a koordinációra vonatkozik, nekünk ez volt az eredeti elgondolásunk. Azt szerettem volna még kérdezni, hogy az eljárásban résztvevők önvéleménye szerint hozzáférhetnek-e az OLAF anyagokhoz. Illetve végig gondolhatunk-e egy olyan esetet, ahol EPO, EPO ügyek egyszerűen önmagukban összeomlanak, mert az OLAF gyűjtötte a bizonyítékot. Tehát előfordulhat-e az, hogy azért, mert az Olaf gyűjtötte a bizonyítékot, és és ez más eljárási szabályok alá tartozik, ezért összeomlik az egész ügy, és az ellentétét érjük el annak, mint amit akartunk eredetileg. Hogyha végig gondoljuk azt, amit a professzor úr mondott, akkor szerintem e, pontosan erre jutunk, és hát ebben az esetben nem szeretnék a saját bőrömbe lenni, hogyha tényleg nagy ügyről van szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az első kérdés az anyagokhoz való hozzáférés, az Olaf beszámolóhoz való, vagy jelentéshez való hozzáférés. A, ez, a, ugye a bíróság mindig azt mondta, hogy ninc, nem lehet hozzáférést biztosítani. Na persze nekem megvan a személyes véleményem ezzel kapcsolatban, de inkább arra utalnék, amit Ligeti asszony mondott a tárgy témájában. Most, hogy az egész eljárás összeomlik-e, ez esetleg a jogásztól is függ, aki az ügyet viszi, de minden esetre van itt egy Strasburgi ügy, ami fontos számunkra, hogyha nincs elegendő ellenőrzés, akkor ön, még akkor is, hogyha a vizsgáló hatóság jól végezte a dolgokat, de hogyha nincs elegendő ellenőrzés a munkájával kapcsolatban, és ez nyilván az alapjogokkal is interferenciába kerül, és ez egy komoly kérdés, akkor van egy esetjog ezzel kapcsolatban, amely azt mondja, hogy ez jogsértés. Az kockázat igen, a kockázat megvan. Természetesen, hát kivételes helyzetekben, de a kockázat igen. Én személy szerint azt mondom, hogy ez a kockázat, ez, ez létezik. Na most itt a pillanat, amikor a tagállamoknak szeretnék köszönetet mondani eh, azért a káoszért, amit az EPO-val kapcsolatban eh, készített, beindítottak Hoffman asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a sok érdekes kérdést és az érdekes vitát. Látom, hogy még lesz dolgunk egymással, hogy a különböző kérdéseket, amelyek rendkívül relevánsak, ezeket megvitassuk. Nos, felmerült a kérdés a nem bűn, büntetőjogi vagy bűnügyi eljárásokkal kapcsolatban az Olaf részéről. Ez mit jelent konkrétan? Az Olafnak elég eh, széles mandátuma van, az pénzügyi érdekek védelme, és ez szélesebb, és az EPO mandátum, mert az EPO eh, eh, bűncselekményeket vizsgál ki, és hogyha megnézzük a rendeletet, akkor látni fogják, hogy csalás gyanúja, korrupció és egyéb más illegális tevékenység, amely sérti az Európai Unió pénzügyi érdekeit. Tehát ez szélesebb körül az Olafnál. A kezdetben és amikor egy ügyet indítunk, nem tudjuk pontosan, hogy ebben lesznek-e bűnügyi elemek, vagy egyszerűen szabálytalanságról van-e szó. Ha megnézzük a statisztikát az Olaf jelentésben, látni fogják, nincs nálam a 2017-es jelentésnél, látni fogják, hogy a munkánk oroszlán része pénzügyi ajánlásokra vonatkozik, vissza akarjuk kapni a pénzünket, és ami a bíróság ajánlásokat illeti, azok az ajánlásainak egyharmadát teszik ki. Tehát, amit mondtam, Olaf tevékenysége nagyon széles körű, és kifejezett ketten pénzügyi, vissza, tehát a pénzek visszakövetelésére, behajtására koncentrál. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy az egész koncepciót megértsük. És ez fontos volt az Európai Bizottság számára is, és azt mondjuk, hogy ez a kiegészítő vizsgálat, ami a kiegészítő vizsgálatot illeti, azt akarjuk, hogy az Európai Uniós költségvetést minden e, értelemben biztosítsuk. Tehát egy elemet mélyítünk, a bűnügyi e, eljárások vagy vizsgálatok elemét, de nem lehet ezt a másik elem kárára tenni, e, a pénzügyi érdekek védelmének kárára. Ez nagyon fontos. Aztán egy nagyon érdekes vita folyik az OLAF, az EPO és a hierarchikus kapcsolatokat illetően én abszolút egyetértek eh, az előttem szólóval. Az EPO rendelet itt van, lehet, hogy jó lett volna, és ez az a két vízió, amit a eh, professzorok is felvilágot, felmutattak, hogyha az OLAF, az EPO bűnügyi ága lenne, de nem erre döntöttek, nem erről döntöttek. Két külön hatóságról eh, van itt szó, amelynek ugyanaz a céljuk, de különböző úton dolgoznak. Ez eh, ezt kell eh, valahogy tisztáznunk. Igyekeztünk a javaslatunkkal közelebb kerülni ahhoz, amit Ayala Sender asszony is felvetett, hogy ez egy kohézív intézményi kép alakuljon ki. Két szerv hatóság lesz, és megpróbáljuk ezeket összeigazítani, de nekik is meg kell próbálni együttműködni. Ez nagyon fontos. Aztán még egy fontos téma, ami azt a vitát illeti, tehát az eljárási garanciák, a bizonyítékok alkalmazása, elfogadhatósága, ez mind összefügg. Ahogy a professzor úr is mondta, ez egy kicsit egyszerűsítő megfogalmazás, hogyha azt mondjuk, hogy az EPO egy bűnügyi hatóság, az, az OLAF pedig egy közgazgatási hatóság, de hát ez így van. Azt gondolom, hogy az eljárási jogok teljesen világosan meghatározásra kerültek. Ingerán professzor is világosá tette, hogy igyekeztünk világos eljárási garanciákat biztosítani, amell azt is, hogy hogy a 3 cikk 5 bekezdése szerint jogászhoz lehet fordulni, hogyha tovább akarnak menni a bizonyíték elfogadhatóságát illetően, akkor az egész koncepciót újra kell gondolni, a vizsgálati illetékek szintjét, az eljárási garanciákat, stb. Hogyha teljesen elfogadhatóak, befogadhatóak ezek a bizonyítékok, akkor más a helyzet. Minden esetre minden mindennel összefügg. És azt gondolom, hogy eh, sikerült a nem eh, nem bűnügyi eljárások eh, esetében a bizonyítékok elfogadhatóságát, befogadhatóságát szabályozni. Azt hiszem, hogy a második lépés az lenne, hogy részletesebben tisztázzuk ezeket a kérdéseket, és miután sikerült az Olaf és az EPO közötti együttműködésből eh, levonni eh, valamilyen következményt, és eh, hogyha azt látjuk, hogy jól működik a dolog, és mindenki mindent megteszenek érdekében, akkor jó, de ha látjuk, hogy lesznek még nyitott kérdések, akkor természetesen ezzel foglalkozni fogunk, és egy átfogóbb jogszabályt javasolunk. Ezeket a pontokat szerettem volna felvetni, az ügyhöz való hozzáférés, dossziéhez való hozzáférés, a, a bíróság ajánlásait követjük ezzel kapcsolatban. Ezek voltak a fő pontok, amiket el akartam mondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Hoffman asszony. Az Olaf ugye azt jelenti, hogy csalás elleni hivatal. Számomra a csalás az mindig bűnügynek, én most ezt mindig bűnügynek tekintettem. Ha most ezt átnevezzük, eh, az Olafot átnevezzük a pénzek visszakövetelésért felelős hatósággá, akkor egyetértek mindennel, amit mondott én azt gondolom, hogy nem szabad, hogy magunkat illúziókba ringassuk azzal kapcsolatban, hogy mi lesz az Olaf jövőbeni feladata. Én szeretném eh, tisztázni ezeket a dolgokat, a közigazgatási eljárásokat is, de akkor világossá kell tenni a mandátumban is, hogy ezt a bűnügyi aspektust kivesszük. Persze még mindig itt van Magyarország, Lengyelország, Dánia, Svédország, de ez a dolog hogy ugyanúgy, mint az EPO-nál, ugye léteznek e, e, ezek a megosztott illetékességek, akkor lehet, hogy az Olafnál is e, így kellene eljárni. A nem bűnügyi eljárásokról szeretnénk számokat kapni. Az Olaf éves jelentésében ez nem derül ki, hogy melyek azok az Olaf zárójelentések, amelyek csak pénzek behajtására, vonatkoznak, és melyek azok, amelyek bűnügyi témákat is érintenek. Ez nagyon fontos lenne, hogyha meg tudnák tenni az elmúlt két-három év eseteiben ezt a felosztást, az nagyon jó lenne. Nem látok több lehetőséget arra, hogy tisztázzuk a kérdést. Ejle Szenter asszony, szeretném még hozzászólni. Köszönöm szépen. Nos, hát nagyon-nagyon érdekes ez a vita, és én újra azt szeretném megkérdezni a szakértőtől, aki a bíróságtól érkezett, hogy valahogy nem lehetne-e megerősíteni a eljárási garanciákat az OLAF tekintetében, úgy, hogy ha megerősítjük a Supervisory Committee hatós, hatásköreit, azon keresztül biztosíthatnánk ezeket a kompetenciákat is. Vagyis valahogy tovább kellene javítani azt, hogy a kompetenciák közötti vita miatt esetleg ne dobjunk ki már meglévő ügyeket, hanem inkább a garanciákkal kapcsolatban jó lenne, hogyha jobban odafigyelnénk erre, mert nagyon gyakran a Supervisory Committee a dossziékat felülvizsgálta, a belső problémákra hívta fel a figyelmet az Olafon belül, pedig igaziból az lenne a célja ennek, hogy a az eljárási garanciákat vizsgálja a, az eljárás beindulásának pontjától kezdve. Engem tehát az érdekelne, hogy hogyan lehetne az OLAF bankszámlákhoz való hozzáférésével kapcsolatban biztosítani az adatvédelmet és mindenféle garanciákat, hiszen itt azért bankszámlákhoz való hozzáférésről van szó, hogyan lehetne ezt biztosítani. Nem arról van szó, hogy ezek a bankszámlák tökéletesek lennének, és semmiféle probléma ott nem merülhet fel, de azért azt ne felejtsük el, hogy előállhatnak olyan helyzetek is, amikor mondjuk KKV-k, akik nem tudnak maguknak hossz, ö, hosszú időn keresztül ügy, ügyvédet ö, fizetni, éveken keresztül ö, ilyen eljárásoknak a részesei lesznek. und dann brauchen wir noch Freiwillige für die Datenschutzfrage. Thank you very much uh, for these interesting questions. We always come to the same, is that there uh, to, to, to solve the problem or to bring Olaf at the level of uh, what should be necessary to be... Uh... Nagyon fontos lenne, az EPO-nak lehetőséget adni az információ használatára. Az ellenőrzés egy nagyon fontos kérdés, számos ellenőrzési szint van, mindegyik nagyon jó munkát végez, ami fontos, ez az azonnali független szerv, hogyha valaki ugye szembenéz egy Olaf vizsgálattal, és úgy gondolja, hogy az alapjogait sértik, és és semmi lehetősége nincsen e, ezt ellenőriztetni. Lehet, hogy később, hogyha döntés születik, akkor ez ellen fellebezhet, és megvitathatja ezt a kérdést, de Strasbourgba fordulhat, de az akkor már túl késő lehet. Szerintem nincsen egy tökéletes megoldás. Minden esetre a bizottság 2014-es javaslata szerintem jó irányba mutat. Nem mondom, hogy ezt azonnal el kellene fogadni, érdemes ezzel foglalkozni azonban, a problémával szembenéz. Nem lehet erről a javaslatról beszélni, és a másikat meg teljesen figyelmen kívül hagyni. Az bankszámlákhoz való hozzáférés igen, természetesen ez is egy fontos probléma, adatvédelmi probléma, és ez az új szabályozással remélhetőleg, hogy tisztázásra kerül. Azonban azt gondolom, nem csak adatvédelemről van szó, hanem a magánélet védelméről is, egyéni személyeket is érint ez, és ez akár a magánéletre vonatkozó információkhozra is vonatkozhat. Tehát, hogyha valaki esetleg látja, hogy az Olaf milyen értelemben vizsgálódik, és felmerül a kérdés, hogy ki for, érhet, kinek van hozzáférése ezekhez az információhoz. A tolmácsolás ezzel megszűnik, angolul folytatódik az ülés. Yes, uh, thank you, uh, and I wanted uh, still uh, to uh, um,